So, guten Morgen, liebe. Jó reggelt kívánok, kedves kolléganők és kollégák! Az elnök közleményeivel kezdem. Észt és máltai kivételével minden nyelven van. Tolmácsos horvát sincsen sajnos, de ma délután lesz. Át kell költöznünk ma délután a régi ismert termünkben vagyunk, ma az Ample bizottságban ott, mert egy nagy konferenciájuk van, és csak így tudtuk megoldani. Üdvözlünk egy új tagot körünkben, Klaus Larsen Jensent. Üdvözöljük itt a körünkben. És Dan Jansent váltja le, aki december közepén elhagyott minket, mert miniszter lett Dániában. A negyedik megjegyzésem. A negyedik megjegyzésem. Van egy online szerszámunk, ahol módosítókat lehet eszközölni. Ez egy kísérlet péntekig, január 24-ig. Tehát, hogyha valakinek segítségre van szüksége, akkor az asszisztenseknél vagy a kollégáknál kérhet segítséget. Tehát megvan ez az internetes lehetőségünk, hogy javítsuk a munkát. Az ötödik közleményem, itt a méz irányelvről szavaztunk a plénumban, a zárószavazást elhalasztották, és az Envi-ben márciusban szavazunk, látogató csoportra várunk, még nincsenek itt, Karl-Heinz Florenz vendégei jönnek majd hozzánk, és Sophie Okoninek is lesznek vendégei. Akkor folytatjuk, nyolcadik pont. Tehát Glenis Wilmot workshopja. kedden lesz 12-től 14.45-ig a P7-es C05-ösben. Akkor folytatjuk. Ma alelnököt kell helyettesítenünk. Éppen közöltem, hogy Dan Jörgensen elhagyott minket, és az ő helyét pedig pótolni kell, hogy teljesek legyünk. Kérem a javaslatokat. Linda. Linda? Yes, Chair, we're very... Igen, elnök úr, nagyon sajnáljuk, hogy elment Jorgensen úr, aki kitűnő tagja volt ennek a szakbizottságnak, és kiváló alelnök, de most már miniszterként tevékenykedik tovább Dániában most akkor az öt helyettesítő tagot Klaus eh, Larsen Jensen szeretnénk nevezni alelnöknek. Ő volt a Dán Parlamentben az Európai Uniós ügyekkel foglalkozó bizottság tagja, úgyhogy úgy gondolom, hogy kitűnő alelnöke lesz ennek a szakbizottságnak ebben a rövid fennálló időben. Köszönöm szépen a javaslatot. Meg kell kérdezem a jelöltet, Klaus, hogy kész-e vállalni a jelöltséget? Igen, elfogadom. Hát akkor itt közfelkiáltással megszavazhatjuk, és gratulálok a választáshoz, és örülök, hogy ismét mindenki teljes létszámban a fedélzetem van. Négyes pont. Gut, weiter geht's. Folytatjuk. És pedig a november 14 jegyzőkönyv elfogadásával, tehát hogyha nincsen senkinek megjegyzés, akkor elfogadhatjuk, és akkor üdvözlöm a miniszter urat. Ich begrüße ganz herzlich den... Üdvözlöm a görög egészségügyi minisztert, Jorkiadis urat. Van még néhány dolgunk, amit megbeszélünk. Itt van Rót Béren kolléganő, felelős a egészségügyi dolgokért, de itt van Péter Líze is, aki az in vitro megtermékenyítések szakembere. Az az eljárásunk, hogy most átadjuk a szót a vendégünknek, utána pedig a koordinátorok kapnak szót a frakciók részéről az első kérdéskörben, utána pedig megvan a lehetőségünk, lehetősége önnek, hogy válaszoljon, utána pedig egy második kérdéskört tartunk. Most már nem is szeretném szaporítani a szót, amennyiben miniszter úr kész, rögtön átadom a szót. Ευχαριστώ πάρα Και ευχαριστώ που είναι εδώ. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, minden képviselőnek, aki ma eljött erre az ülésre. Tisztelt képviselők, valódi megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma önökkel a görög elnökség nevében. Természetesen állampolgáraink akaratát is kifejezzük ezzel, hogy eljöttünk Önökhöz. 81 óta már többet szert töltöttük be ezt az elnökségi pozíciót, a jelenlegi különösen nagy hívást jelent Görögország és az Európai Unió számára. Az elmúlt években nagy nehézségekkel kellett szembenézni az EU-nak és az állampolgároknak is, például a költségvetési fegyelem megszigorításával ez nagy hatással volt olyan országok kohéziójára, amelyeket legsúlyosabban érintett a válság, mint például hazámat. Úgy gondoljuk ezért, hogy a jelenlegi válság hamarosan véget ér, és Görögország azok után, hogy nagyon mély válságban volt, úgy tűnhet, hogy most már kilép abból, és a gazdasági fellendülés irányába tett lépéseket. Sajnálatos módon a munkanélküliség még mindig rendkívül magas, és nagyon sok tagállamban a munkanélküliség főként a fiatalokat érinti, ahogyan ez hazámra is igaz. Ezért lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy ezt a helyzetet megoldjuk. Négy hónap van már csak hátra az európai parlamenti választásokig. A nagy dilemma az az, hogy hogyan tudjuk az Európai Unió misszióját teljesíteni, annak érdekében, hogy az EU a továbbiakban is a polgárok szívében lakozzék. Tehát hogyan tudjuk hasz, hatékonyan leküzdeni a válságot és az euroszkepticizmust, amely egyre növekszik, egyre erősödik és hogy ezt tükrözzük az európai politikákban és prioritásokban. Először is fel kell lendítenünk a gazdaságot, a foglalkoztatást, új munkahelyeket kell teremtenünk. Másodszorban előre kell lépnünk a gazdasági és monetáris unió terén. Végrehajtani a bankuniót és megerősíteni a gazdaságot. Aztán pedig a migrációs hullámok kezelésére is valamilyen megoldást kell találnunk, új fellendülést, új lendületet adnunk ezeknek a politikáknak. Ezen kívül pedig az egészségügyi szektorban is nagyon fontos prioritásokkal rendelkezünk. Úgy gondoljuk, hogy a jó egészség és a jó egészségügy a jólét egyik alapköve. Ezért igyekszünk abba az irányba haladni, hogy különböző projekteket valósítsunk meg, jogalkotási projekteket, kezdeményezéseket terjesztünk be, és a tagállamokkal igyekszünk olyan egészségügyi rendszereket kialakítani, amelyek hatékonyabbak és magasabb színvonalú egészségügyi ellátást biztosítanak. Nagyon fontos, hogy megállapodásra jusson a parlament, a tanács és a bizottság egy olyan projekttel kapcsolatban, egy jogalkotási projekttel kapcsolatban, amely a dohánytermékekre vonatkozik. A plenárisan is szavaznak erről, és úgy gondoljuk, hogy a klinikai vizsgálatok helyzete hasonlóképpen fontos a klinikai kutatások helyzetének megoldása szempontjából. Aztán ott vannak a technológiai termékek, illetve az in vitro diagnosztikai termékek. Ezzel kapcsolatban konkrét javaslatokat szeretnénk megvalósítani, amelyekkel a betegek helyzetét javítsuk. Főként a megelőzésre összpontosítunk ezzel, illetve a piac ellenőrzésére. Nagyon fontos, hogy bizalom legyen a felhasználók és az egészségügyi szektor többi tagja között. Ezt alapvető fontosságúnak tartjuk, annak érdekében, hogy az innováció is haladjon előre. Az innováció valójában egy új lendületet adhat az európai gazdaság számára, munkahelyteremtés számára, és csökkentheti a költségeket, illetve az egészségügyi ellátást is javíthatja. Folytatjuk tehát az előző elnökségek munkáját, és igyekszünk jelentős előrelépéseket elérni, és megállapodásra jutni. Ezért nagyon intenzíven fogunk dolgozni az elkövetkezendő hónapokban. Már volt egy első találkozunk, egy munkacsoport találkozónk a tanácsban, és nagyon pozitív eredményeket tudtunk azon elérni. Ezen kívül pedig más projektjeink is vannak, mint például a gyógyszertermékekkel kapcsolatos új jogszabály, ez az elkövetkezendő hónapokban kerül elfogadásra, és reményeink szerint június is fogadjuk ezt. A Koreper egyébként foglalkozik már azzal, hogy kapcsolatot építsen ki a parlamenttel és a bizottsággal. Remélem, hogy ez majd probléma nélkül le is zajlik, és remélem, hogy sikeres lesz ez a projekt. Végezetül pedig azt szeretnénk, hogyha előrelépések történnének az átláthatóság irányelvel kapcsolatban, tehát ami a számlázást illeti, szeretnénk az innovatív, szeretnénk javítani az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférést. Illetve lendületet akarunk adni a kutatás és az innováció ágazatának, ami pedig az új normatív területet illeti, négy tengerre szeretnénk központosítani. Először is a gazdasági válságra illetve az egészségügyi ellátásra. Hogyha figyelembe veszük a jelenlegi válságot, illetve azt, hogy ez az egészségügyi ellátórendszerekre és az ellátásra milyen hatással van, az egészségügyi ellátórendszerek fenntarthatósága lesz számunkra a prioritás. Talán tudják, hogy hazánk az elmúlt években ezen a területen nagy tapasztalatot halmozott fel. Ezért a nemzeti és Európai Unió szintű megbeszéléseket is fokoznunk kell. Április végén egyébként az aténi informális miniszteri tanácsülésen fogunk erről beszélni. A válság időszakában az egészségügyi ellátórendszerek különböző reformokon mentek keresztül, ezeket fogjuk megbeszélni, illetve azt, hogy milyen javító intézkedések történtek annak érdekében, hogy a polgárok szükségleteit jobban kielégítsék. Görögországban például ez a reform folyamat már zajlik, és nagyon pozitív eredményeket tudtunk elérni. Ezért igyekszünk megkettőzni erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy az egészségügyi ágazatban javítsuk a költségek felhasználását. Az Európai Uniós Task Force nagyon fontos volt és nagyon hasznos reform végrehajtása szempontjából. Illetve azzal is foglalkozunk, hogy hogyan lehet javítani az egészségügyi ellátórendszereket, de a leginkább sebezhető lakossági csoportok szükségleteire összpontosítva. Létrehoztunk saját parlamentünkben is egy munkacsoportot, ami ezzel foglalkozik, és a WHO iránymutatásai alapján dolgozik. Nagyon sokat sikerült elérnünk ezen a területen, értékeljük például a legjobb gyakorlatokat, és azt megvizsgáljuk, hogy mely elemek a legfontosabbak, amelyeket az intézkedés csomagba bele lehetne venni. a korábbi elnökségek programja alapján fogjuk beterjeszteni a tanácsi következtetéseket. Aztán a bevándorlás és a közegészségügy. Az elnökség azt szeretné, hogyha a bevándorlás, illetve annak a közegészségügyre való hatása prioritást élvezne. Főként azon országok esetében, amelyek a külső határokon találhatnak, azokat az országokat sokkal mélyebben érinti ez a probléma, de valójában az összes tagállamot. Ezt a kérdést a szolidaritás alapján kell megosztani, illetve a terhek kiegyensúlyozott megosztására alapozva. Ezért nagyon fontos intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy a bevándorlók egészségügyi ellátását megoldjuk, illetve a közegészségügyi problémákkal is szembenézzünk egy munkacsoporttal kezdtünk el dolgozni annak érdekében, hogy ezeket a kihívásokat leküzdjük. Aztán a harmadik, ez a táplálkozás, és a testmozgás kérdése. Ezek is alapvető fontosságú kérdések, hiszen a gyakori testmozgás, illetve a megfelelő táplálkozás alapvető fontosságúak az egész életünk során, a gyerekkortól kezdve az idős korunkig egyaránt, azért, hogy jó egészségi állapotban legyünk. Február 26-án egyébként foglalkozunk majd ezzel a témával, és tanácsi következtetéseket fogunk beterjeszteni. A negyedik pedig az elektronikus egészségügy. Ez az innováció szempontjából is különösen fontos, hiszen az egészségügyi ellátórendszerek fenntarthatóságához járul hozzá. 2014-ben készül egy jelentés az elektronikus egészségügyről, és ez pedig a digitális agenda keretein belül valósul meg. Úgy gondoljuk, hogy így módon jelentős mértékben tudunk hozzájárulni az egészségügyi ellátás minőségéhez, a betegellátás minőségének javításához, és új munkahelyeket is teremthetünk. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszter úr. Sok sikert kívánok az elkövetkezendő hetekre, hónapokra. Elég dolga lesz. Olyan korban élünk, amikor nagyon rövid időnk van a trilógusokra is, még egy húsvét is közbe jön, tehát az biztos, hogy nagyon stresszes lesz a munka de azért, ha már elkezdtük a dolgokat, akkor vigyük is véghez őket. A lényeg az, hogy eh, mindent megfelelő módon megoldjunk. Akkor kezdjük a koordinátorokkal. Péter Líze az első, és utána Dagmar Roth Bérent. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Soros elnök úr szavait, köszönöm a munkáját amit végez. Már volt lehetőségünk, hogy röviden beszéljünk. Nagyon dinamikusnak tűnik a soros elnökség. Elmondtuk, hogy a válságból lassan kilábalunk. Már számok, tények is igazolják ezt. Tehát strukturálisan többletünk is van. Tehát, hogyha a régi adósságokat leszámítjuk, akkor több pénzt veszünk be, mint költünk, tehát Amerikában is hasonló a helyzet, és ezeket a kárállásokat elfelejthetjük, hogy Görögország lépjen ki az eurózónából. Tehát mindenképpen siker tanúi lehetünk. Az európai szolidaritás is megmutatkozott, hogy azt is láthattuk, hogy Görögország mégsem egy feneketlen tó, ahol eltűnnek a pénzek. Hallottuk, hogy Görög Görögországban nagyon kevés generikus gyógyszert használnak, sokkal több a eredeti márkás gyógyszer. Most szeretnék a generikus gyógyszereket is bevezetni, ez lenne az első konkrét kérdésem. Mit tesz ennek érdekében? És a másik az in vitro diagnózisok. Én eh, örülnék neki, hogyha tagállamok mandátumot adnának a választások előtt, hiszen ez eh, a paciensek és az ipar számára is hasznos lenne. Hogyha ez mégsem történik meg, akkor örülnék, hogy eh, ha azt képviselni, amit a plénumon eldöntöttünk, tehát hogy itt különleges testületekkel, amit amiket Ruth Bérent asszony javasolt, hogy elfogadja a tanács ezt. És a saját jelentésemben a DNA tesztek tekintetében is jó lenne, ha erről kritikus vitát folytatnánk. Az Egyesült Államokban is kritikus vita van eh, erről, hogy DNS teszteket interneten keresztül lehessen csinálni. Tehát az Európai Parlamentnek is foglalkozni kell ezzel a dologgal, mert ezek a tesztek az embereknek inkább ártanak, mint használnak. Köszönöm. Rót Pérent asszony. Köszönöm szépen, Matthias. Köszönöm szépen. Mr. and Mr. Council President. Nagyon örülök annak, hogy itt vannak, és eh, nagyra becsülöm azt, hogy sikerült véghez vinni azokat a változásokat, főként az egészségügy területén, amelyre szükség volt. Ez egy nehéz terület, és Líze úr is utalt már rá, tudjuk mindannyian, hogy az elmúlt években a görög lakosság milyen sokat szenvedett. Az egészségügy egy olyan terület, amely pont azokra vonatkozik, akik amúgy is nehéz helyzetben vannak, betegek, vagy azoknak a családtagjai, tehát eleve gyengébbek, sebezhetőbbek, mint mások, és éppen ezért egy padlón fekvő öm, egészségügy az még nehezebb. Tudjuk, hogy mit tettek már, milyen eredményeket tudnak felmutatni, ez nagyon jó, és ez az önök kormányát dicséri, de azért még mindig van önök előtt egy kis út ugyanis önök elmondták azt, hogy az egészség vezet egy egészséges társadalom kialakításához is. Ez rendkívül fontos, és pont ezért egymással összehasonlítható feltételeket kell teremteni az egészségügyi ellátásra szorulók között Európában. Talán a görög társadalom is jobban állna, hogyha azok az országok, akik korábban felvettek hiteleket Görögországtól, most visszaadnák azt, például a saját hazámra is gondolok, de ez egy nagyon személyes megjegyzés. Tehát talán erre is emlékeztetni kellene a múltban történtekre ezeket az országokat. Ami a görög elnökséget illeti, ahogyan már ezt megtettük bilaterálisan, az orvosi eszközökre gondolok. Nagyon kevés az idő, döntésekkel kell jutnunk. Vannak olyan tagállamok, amelyek egyáltalán nem akarnak ebben az ügyben előrelépni. De bizonyos országok viszont nagyon is gyorsan akarnak haladni. Miért van az, hogy én olyan rossz embernek számítok, hogy ha azt gondolom, hogy erre szükség van, a farmakovigilancia területén. Lehet, hogy nem igazán politikailag korrekt az, amit mondok, de sajnos igaz. Ugyanis ugyanazok a tagállamok, vagy ugyanaz mutatkozik most meg, ami már az elmúlt időszakban megmutatkozott az orvosi eszközök területén. Bizonyos országok nagyon nyomták volna az ügyet, mások pedig lelassították, és mindenféle eszközzel megpróbálták megakadályozni azt. Tehát úgy tűnik, hogy egyesek nem akarják, hogy ez megvalósuljon. Elképzelhető, hogy ezeknek az országoknak nem kell a farmakovigilanciára pénzt adni, és akkor majd talán egy kicsit jobban csípkednék magukat, és sürgősebbé válna a másik ügy is. Igazából arra van szükségünk, hogy valaki kezébe vegye az ügyet. A litvánok nagyon ambiciózusak voltak, de talán egy kicsit túl kedvesek. De remélem, hogy önök is ugyanolyan ambiciózusak, de kevésbé kedvesek lesznek. Néha van olyan is, hogy az embert mindenki szereti, nagyon nehéz persze ez, de néha még ez is megesik. Tehát ezt szeretném megkérdezni, hogy mi az, amit számíthatunk, hogy pontot, melyik ügyeknek tudunk pontot tenni a végére. Február, ugye az utolsó határidő, és aztán akkor a kettes, illetve hármas fejezetek, négyes és ötös fejezetek következhetnének, mert ezek azok a területek, amelyeken talán sikerül megoldás, megegyezésre jutni. Ahogyan Líze úr is elmondta, itt most, talán tegnap előtt, a bíróság egy újabb ítéletet adott ki egy német ügyben, és ismét kompenzációra kötelezte a mellimplantátumok a gyártó céget. Tehát egyszerűen nem működik ez a rendszer, ezt tudjuk, de talán önök jobb meggyőző erővel bírnak majd ezen a területen, mint mások. Aztán még azt is szeretném megtudni, hogyha a trialógusra kerül sor, és áprilisban meg tudjuk ejteni a plenáris ülésen a szavazást, ez az utolsó lehetőség egyébként, akkor milyen garanciák vannak arra, hogy ennek a jogszabálynak a többi része, azok a részekre gondolok, amelyekkel még nem foglalkoztunk, nem fognak eltűnni itt a sűjesztőbe, hanem olyan értelemben fognak megvalósulni, ahogyan az parlament már az első olvasatban is szavazott arról. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, de talán a tanács részéről egy nyilatkozat kellene ebben az ügyben. Úgy gondolom, hogy ezek azok a minimum dolgok, amiket el kell érnünk, de hát ehhez arra van szükség, hogy gyorsan haladjanak a dolgok. Köszönöm szépen! Igen, így ismerjük a kolléganőnket. Rebecca Tyler kapszót. Köszönöm szépen, elnök Az alkohol és az alkohol függőség nagyon sok betegséghez járul hozzá, tehát a, a májbetegségekhez, rákot okoz, és így tovább. És a nők 1,3%-a és a férfiak több mint 4%-a alkoholfüggő. Szerintem az alkohol összefüggő károkat csökkenteni kell. Az Európai Bizottság akciótervet készít. Az elnökség hogyan szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy csökkenjen az alkohol függőség, és mit gondol, hogy hogyan lehetne a tagállami kompetenciákra hagyatkozni ebben a tekintetben? Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Nikos Krisogelos kap Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Εύχομαι να πετύχετε. Köszönöm szépen, miniszter úr. Azt kívánom önnek, hogy egy ilyen kiélezett témában, mint az egészségügyi kérdések, főként most, hogy hazánk ennyire rosszul áll ezen a területen. Nos, azt remélem, hogy sikerül valamilyen jó eredményt elérni, de például Görögországban most a lakosság 30%-a nem rendelkezik társadalombiztosítással, nincsen betegbiztosítása. És legalább egy millió olyan ember van, akik teljesen az egészségügyi rendszeren kívül élnek, és annak, annak ellenére, hogy éveken keresztül fizették a járulékokat. A sürgősségi ellátásban is nagy problémák fordultak elő. Öt kórházat zártak be nem, nemrég, van orvoshiány van. És az oltások terén is például nagyon nagy problémák merültek fel, nagyon sok gyermeket magánorvoshoz kell vinni azért, hogy beoltsák őket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket a problémákat meg kell oldani Görögország szintjén és az Európai Unió szintjén egyaránt. Itt a szakbizottságokban nagy jelentőséget tulajdonítunk az egészségügyi ellátórendszerek hatékonyságának a válság idején. Ez nem csupán Görögországot vagy Portugáliát, Spanyolországot érinti, hanem más válságot elszenvedett országokat is, mint Finnország vagy Németország. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt a, ezeket a reformokat szem előtt tartsuk, illetve az állampolgárok szükségleteit. Nem tudom, hogy terveznek-e valamilyen találkozást, amely, találkozót, amelyen nem csupán a miniszterek lesznek jelen, hanem az európai civil szervezetek is. Itt az Európai Parlamentben például a orvosok határok nélkül szervezettel is együttműködünk, és egészen elképesztő adatokat bocsátottak rendelkezésünkre, nem csupán Görögországról. A leginkább érintett csoportok általában a legsebezhetőbb csoportjai a társadalomnak, de nem csak a válság által legjobban sújtott országokra gondolok, hanem Franciaországra, vagy akár Belgiumra. Nagyon fontos tehát, hogy az egész Európai Unióban oldjuk meg a helyzetet. Az éghajlatváltozás is nagy problémát jelent, illetve azzal is foglalkoznunk kell, hogy ez az egészségügyre milyen hatással van. Vannak olyan betegségek, mint például a láz, amely korábbiakban a trópusi térségekre korlátozott, és ezek, ezt a betegséget most már Európában is felfedezhetjük. Májusban lesz egy nagy konferencia Párizsban, azt remélem, hogy az elnökség tesz majd valamit az éghajlatváltozás és az egészségügy kapcsolatára vonatkozóan. A szolidaritásról is beszélt a miniszter úr, nagyon igaza is van ebben, hiszen a migrációs politikákban ezt figyelembe kell venni, azonban vannak olyan mítoszok, amelyeket azért nagyon is kihasználnak a szélső jobboldaliak például, akik azt mondják, hogy pontosan a bevándorlók azok, akik behozzák ezeket a betegségeket. Én jól tudom, hogy ez nem igaz, azonban ez egy olyan városi legenda, amelyet nagyon jól kihasználnak a szélső jobb oldalon. Nagyon gyakran a gond az, hogy a bevándorlók az egészségügyi ellátórendszerből kimaradnak. Ezért európai finanszírozási eszközöket lehetne felhasználni arra, ahogyan Görögországban is teszik, tehát, hogyha beérkezik az országba a bevándorló, együtt kell működni a kórházakkal annak érdekében, hogy ezt a helyzetet megoldjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a görög elnökségnek, és remélem, hogy ez nagyon sikeres elnökség lesz. Tudom, hogy ebben ők, önök igen jól fognak működni világosra szeretnék tenni néhány gondolatot. A görögök nem szenvedtek, a görögök szenvednek, ez jelen időben van. A görög gazdagság, gazdaság lehet, hogy papíron már javulóban van, de az emberek még továbbra is eladnak bármit, amit csak tudnak azért, hogy fent tudják tartani magukat. A görög kormány sokat dolgozik, ez igaz, de az emberek még mindig nagyon szenvednek. Görögország ból nagyon sok fiatal orvos megy Londonba, igen magas szinten dolgoznak egyébként. Ez egy agyelszívás, nagyon sajnálatos tény Görögország számára. Sajnos a múlt, az elmúlt három évben nagy problémák voltak. Most ezekkel együtt hogyan lehet felhasználni ezeket a tapasztalatokat a görög elnökségben, és figyelembe kell venni azt is, hogy nagyon sok tagállamban vannak gazdasági problémák. Milyen reformok valósultak meg a közszolgáltatások területén, a megszorító intézkedések kapcsán, és hogy ezeket hogyan lehet európai szintre lefordítani. Aztán szó esik még itt a bevándorlásról az egészségügy szempontjából. Görögországban könnyű a határokon átjutni, és ezért nagyon nagy arányú az illegális bevándorlás. Nos, ez hogyan hat ki az egészségügyre bizonyos területeken? Például a TBC növekedőben volt az Egyesült Királyságban, azért, mert olyan országokból érkeztek bevándorlók, ahol ez a betegség még mindig magas arányban jelen van. Noha nálunk már szinte teljesen kipusztult. Tehát ezek a reformok, ezek hogyan hatnak az önök elnökségi gondolkodásában? Köszönöm szépen. Tussas úrral Gue nevében. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr. Pillanatnyilag a populista politika tanúi vagyunk. Ez neoliberális politika Igazából az Európai Unióban mindenhol ilyen neoliberális politika van. És ez a politika már a válság előtt is létezett. És terjed. Vannak olyan országok, amelyek nagyon sokat szenvednek a válság miatt, és ezeknek az országoknak szabályokat kell betartaniuk. És ezeknek az országoknak részben nagyon súlyos adósságai vannak. Honnan jön ez? A kapitalizmusból. Ezek a kapitalista alapelvek. És pillanatnyilag azt látjuk, hogy a monopóliumoktól eltekintve a helyzet egyre jobb a nagy tőke számára, és a nagy tőke jelentősége pedig lecsapódik az egészségügyben is. Tehát minél jobb a tőkének, annál rosszabb az egészségügynek a neoliberális politika olyan politika, amely eh, a görög államháztartás pozitívan befolyásolja. Ez pedig azt jelenti, hogy egyre kevesebb az egészségügyi kiadás. 19%-kal csökkent az egészségügyre szánt kiadás Görögországban. A görög egészségügy úgy néz ki pillanatnyilag, hogy a kórházak is 34 százalékos költségcsökkentéssel dolgoznak. Hogyha belenézünk a kiadások struktúrájába, akkor azt látjuk, hogy nem csak az egészségügyben, hanem a nyugdíjaknál is csökkenések vannak. Csökken a nyugdíjak. Csökkenek a nyugdíjak. És itt több millió eurót akarnak eh, megtakarítani, ennek pedig eh, világosak a következményei. Minden intézkedés ellenére azt látjuk, hogy a jóléti állam intézményei jelentősen csökkennek. Ez természetesen a munkavállalók egészségére is kihat. Látjuk, hogy kevesebb a munka, látjuk, hogy az embereknek gondjaik vannak a lakásaikkal, és akinek gondja van, az pedig hamarabb lesz beteg. Másfél millió munkanélküli van Görögországban. A munkanélküliek pedig nem rendelkeznek betegbiztosítással. Tehát, hogyha az egészségügy, egészségükkel baj van, akkor ők duplán, háromszorosan szenvednek. Görögországban azt látjuk, hogy hiányzik a személyzet és a kórházakban. Emberek sincsenek, mert nem lehet őket kifizetni. És nagyon sokan nem kötnek betegbiztosítást, mert nem engedhetik meg maguknak. Ez pedig természetesen azzal a következménnyel jár, hogy nem mindenki élhet az egészségügyi szolgáltatásokkal. Az elmúlt években például a gyógyszerek áraiból sem térítenek vissza annyit, mint korábban. 29%-kal csökkent a gyógyszerek árának visszatérítése. Másrészt viszont azt látjuk, hogy a gyógyszeripar növelte a profitjait, viszont a betegek nem engedhetik meg maguknak a gyógyszereket, mert egyszer nincs pénzük a gyógyszerekre. És feltennék még egy további kérdést. Ez a szigorú takarékossági politika kihat az elsődleges egészségügyi ellátásra is az országunkban. Megalapításra került, hogy a görög egészségügy legyen közszolgáltatás. Tehát az egészségügy járjon mindenkinek. Mindenkinek joga van az egészséghez. Azonban azt látjuk, hogy az egész egészségügy is a tőke kezébe kerül. Ez is a szigorú takarékossági politika egyik vetülete. Szeretnék még egy másik dologról is szólni a egészségügy lepusztulásának, illetve a szociális biztonság leépülésének óriási kihatásai vannak. Szerintem az egészségügy lényeg az, hogy mindenkinek része legyen benne, hogy mindenkinek járjon az egészségügy. Köszönöm. Köszönöm szépen itt a bizottságunkban a bevezető beszédét. Tehát itt hangszóró is van, tolmácsolás is van, halljuk akkor is, hogyha halkabban beszélnek a képviselők. Most elérkeztünk az első kör végére, és kérném a miniszter urat, hogy a felvetett kérdésekre válaszoljon, és akkor utána rögtön elkezdjük a második kört. Miniszter úr! Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Megpróbálom az összes kérdést megválaszolni. Először is köszönöm szépen, hogy vették a fáradtságot és feltettek kérdéseket. Péter Lízére térnék ki először. Valóban folytatódik még a válság. Görögország az elmúlt években elért olyan dolgokat, amelyeket én sosem mertem volna reményni, még legverészebb álmaimban sem, hogy ilyen rövid idő alatt el tudunk érni. Ez persze hatalmas erőfeszítéseket igényelt a görög emberektől és nagy áldozatokat. A görög emberek 30%-ot veszítettek a vásárló erejükből, tehát nagyon nehéz a helyzet valóban. és ezek a változások a görög emberek áldozatai, illetve az EU segítsége nélkül sosem valósultak volna meg. Görögország a válság szimbóluma, de ugyanakkor egy új út szimbóluma is lehet egy jobb holnap ígéretében. A generikus gyógyszerekkel kapcsolatos kérdésre a következő válaszom. Lassan mozgunk, néhány olyan intézkedést hoztunk meg, amelyek a szegészségügyi reformját célozzák, és ezeket meg is valósítottuk. 14%-ról 22%-ra tértünk rá, de 60%-ot szeretnénk elérni, ez a cél. Most ehhez arra van szükség, hogy gyógyszerek ára csökkenjen, de ugyanakkor ösztönözzük a gyógyszerészeket és orvosokat, hogy felírják ezeket a generikus gyógyszereket. Ez, ennek érdekében egy kampányt is folytattunk, amelynek az a célja, hogy a generikus gyógyszereket jobban megismerjék, elterjesszék az országban. Itt nagyon sok megértésbeli kérdés is felmerül a lakosságban ugyanis ezzel a módszerrel egy jobb árértékarányt lehet elérni. Ruth Berent asszony kérdésére azt szeretném válaszolni, hogy az egészségügy az kulcsfontosságú a görög elnökség számára. Szeretnénk, hogyha minél hamarabb sikerül megegyezésre jutni Természetesen különböző álláspontok vannak a tagállamok részéről, de a közös érdek az az, hogy ezt az ügyet ne hagyjuk a jövőre, és egy európai megközelítést dolgozzunk ki. Ami a DNS-t illeti, tudom, hogy ez egy olyan téma, amely a tanácsban, munkacsoporti szinten van, nagyon komplex kérdés, úgyhogy egyenlőre nem tudok erre választ adni. Ábrev asszony, tudom, hogy ön rengeteget dolgozott ezen az ügyen, és természetesen ezt nagyra becsüljük. És igen sok erőfeszítés történt annak érdekében, hogy minél hamarabb ez az ügy lezáruljon. A görög elnökség már néhány lépést megtett ebben a szellemiségben, van egy munkacsoportunk is, és amikor ez a munkacsoport februárban lezárja majd a munkáját, akkor leszünk abban a helyzetben, hogy a helyzetet ismertetni tudjam és akkor majd azt fogjuk megvizsgálni, hogy mennyire közeledtek egymáshoz a tagállami álláspontok. Mindenképpen fogunk önökkel egyeztetni, ugyanis én meg vagyok győződve arról, hogy az, hogy a klaszterek és a bejelentett szervek kérdése hogyan működik, nos hát tudjuk, hogy itt vannak problémák, tehát egyensúlyra kell törekednünk egy ellenőrzött piac között, amely átláthatóságot teremt, és ugyanakkor a betegbiztonság között, amely talán a legfontosabb ebben a kérdésben. De a másik oldalon a versenyképességünkből veszítenénk, és éppen ezért én úgy gondolom, mindannyian pozitívan állunk hozzá ehhez a kérdéshez. természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az ügy elmozduljon a holdpontról. Egy személyes megjegyzést engedjenek meg. A reformok Görögországban lassan hozzák meg a gyümölcsöket, de a task force nélkül ezek nem valósultak volna meg. Mi követtük az összes előírt lépést, és el is jöttek megvizsgálni azt, hogy mi hogyan hajtjuk végre a reformokat. Taylor képviselő egyetértek azzal, hogy a megelőzés kulcsfontosságú, és ezt az egész társadalom szintjén kell kezelnünk, főként a fiatalok alkoholfüggőségi problémájára kell odafigyelnünk. Októberben felállítottunk egy olyan ö, testületet, amely az alkoholhoz köthető problémákat ö, hivatott feltárni. Most Görögországban is ez nagy problémát jelent. Kriszoéló képviselő. hadd magyarázzam meg, hogy hogyan is látom a bevándorlás kérdését. Mi hiszünk az európai szolidaritásban, és ezeknek az embereknek az emberi jogait tiszteletben kell tartanunk. Nem hagyhatjuk ezeket az embereket védelem nélkül. Görögország és más országok számára, amelyek egész egyszerűen földrajzi okokra visszavezethetően nagyobb bevándorlással kell számoljanak, egy európai szolidaritási rendszerre kell, hogy hagyatkozzanak. Ugyanis nem szabad, hogy csak minket érjen ez a hatalmas nyomás, hiszen ez egy európai probléma. Az európai népek közösen gondolják úgy, hogy ezeknek az embereknek az emberi jogait meg kell védenünk, és hogy megfelelő egészségügyi ellátásban kell őket részesítenünk. Görögország egyedül nem tudja ezt a terhet viselni, tehát itt valamit európai szolidaritási elven kell megvalósítani. Szó esett olyan betegségekről, amelyek visszatérőben vannak, ilyen például a gyermekbénulás, amely Szíriából érkezik. Hát sajnos nem akarjuk őket, nem akarunk rájunk újra mutogatni, de hát sajnos ez igaz, hogy ők egészségügyi helyzetüket tekintve rosszabb helyzetben vannak. Nem arról kell beszélni, hogy most akkor betegek-e vagy nem, hanem azt kell szem előtt tartanunk, hogy erre megoldást kell találnunk, és korrekt módon kezelnünk kell ezt a helyzetet. Ugyanis különben elterjednek a betegségek, olyan betegségek, amelyek egyébként Görögországban már réges-régen megszűntek, és Európában sem voltak ilyenek. És most ezek mégis olyan témák, amelyeket a tanács előtt is ismét meg kell beszélnünk. Az elmúlt tíz évben az egészségügy több százmillió millió euróba került Görögországnak, és ebben a mostani nehéz költségvetési helyzetben, amikor minden egyes euró számít, természetesen a szélső jobb oldal kiátsza ezt a helyzetet ellenünk, és igaz, hogy bizonyos politikai pártok manipulálják az információkat annak érdekében, hogy szavazótábor toborozzanak maguknak az elkeseredett emberek között. Görögország a oltás ügyben nem ö, kullog hátul. Ami pedig a klímaváltozást illeti, Nos, hát ez is nagyon fontos, nagyon érdekes. nem volt semmiféle szélsőséges időjárási jelenség sem nyáron, sem télen, de ez nem azt jelenti, hogy nem teszünk semmit ezen a területen. Ami pedig az állampolgárokat illeti, jól lehet, természetesen a civil társadalommal már egy hálózatot építettünk ki, ezzel még nem foglalkoztunk részleteiben, Úgyhogy elképzelhető, hogy a civil is jobban együttműködünk. És most, hogy egy ilyen elmélyült válság alakult ki, amikor azt mondják, hogy három millió görög él egészségbiztosítás nélkül, ez egyszerűen nem igaz. Ez nem egy pontos adat. Minden görög részesülhet sürgősségi ellátásban, mindenkit ellátnak tehát. A görögök és a bevándorlók is egyaránt azonban az alapellátáshoz van lehetőségük, illetve a másodlagos ellátáshoz, tehát az orvosi nyomonkövetéshez, felülvizsgálathoz. Most pedig arra törekszünk, hogy egy olyan egészségügyi rendszer, egyetemes egészségügyi rendszer alakuljon ki, amelyben nem fogunk különbséget tenni a között, hogy az illető személy részesülte már alapellátásban, hanem lehetőséget biztosítunk számára, hogy a rendszerhez hozzáférjen. Görögországban nagyon sok orvos van, hanem, hiszen nem ezzel van a problémát, 75 ezer orvos van Görögországban. Nagyon sok orvostanhallgató is van, kitűnő orvos lesz belőlük, de ahhoz, hogy munkát adjunk nekük, ahhoz az egész lakosságnak betegnek kellene lennie, és mivel ez nem túl jó ötlet, nagyon sokan külföldre mennek, például az Egyesült Királyságba, van olyan, aki egyébként vissza is tér, azok után, hogy másik országban dolgozott, és nagyon sok olyan görög orsok van, orvos van, aki el akar menni az Egyesült Királyságba. Olyan ország ez, amely vonzó az orvosok számára, és mivel Európai Uniós tagállam vagyunk, tudjuk, hogy bármely országba elutazhatunk, nincs ezzel semmi baj egyébként, hát változnak az idők, egyszerűen erről van szó. És ami a reformok területét illeti, most a válság közepi, közepette, nem volt ez egyszerű, és ön teljes joggal mondja, hogy a görögök még mindig szenvednek, szenvedtek, és még mindig szenvednek. De Görögország nagyon elmélyült válságot él meg, és ha valaki azt gondolta, hogy ezt egy tolvanással meg lehet oldani, el van rugaszkodva a valóságtól. A kormányunk nagyon keményen dolgozott azért, hogy ebből a helyzetből a lehető leghamarabb kilépjen. Annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb kiussunk az alagútból. Azt hiszem, hogy jó úton haladunk. Tuszász úrnak szeretnék most válaszolni. Teljesen nyilvánvaló, hogy nagyon eltérőek az ideológiáink, eltérő az ideológiai hátterünk, de általánosságban azt gondolom, hogy bizonyos problémákra, hiányosságokra összpontosítunk, amelyekkel az Európai Unió rendelkezik. Ez így is van egyébként, de általánosságban az Európai Unió még mindig a világ legjobb helye. Itt lehet a legjobban élni, ez a legerősebb demokrácia, itt tartják leginkább tiszteletbe az emberi jogokat, a jólét itt a legnagyobb. Tehát az, hogy megpróbálunk sötét képet kialakítani az Európai Unióról, és ezt folyamatosan tesszük, Szerintem ez egyszerűen a tisztelet hiánya, hiszen nagyon sok Európa barát az elmúlt években, évtizedekben nagy áldozatokat hozott azért, hogy az Európai Unió létrejöjjön. Évekkel ezelőtt, amikor Görögország például a jelenlegi összegnek a háromszorosát fordította vagy for, hogyha évek múlva Görögország a háromszorosát fordítja az egészségügyre, ön akkor is panaszkodni fog, mert akkor meg azt fogja mondani, hogy elpazaroltuk ezt a pénzt. Nagyon sokaknak akkor nagyon jól ment. Most nem azt mondom egyébként, hogy a görög kommunista párt tagjainak, és akkor sem voltak jobbak az egészségügyi szolgáltatások. Most pedig úgy akarunk reformokat végrehajtani, hogy az egészségügyi ellátás minőségét javítsuk, viszont ugyanakkor megtakarítsunk. Úgyhogy kérem, hogy ne fessen sötét képet mindenről, mert nem minden fekete vagy fehér. Ahogyan Chris Oyello úr elmondta, az a fontos, hogy az alapellátáshoz mindenki hozzáférjen, a biztosítástól függetlenül. Köszönöm szépen, felolvasom, hogy ki jelentkezett. Remélem nem felejtek ki senkit. Tehát akkor kezdem. Dann Kollégin Estrella, Kumozakos, die Kollege, dann äh, der Kollege Schlüter, die Kollegin Hipner, Rebecca Taylor nochmal. Még egyszer Rebecca Taylor? Nochmal der Kollege Bakros. És Bakros kolléga. Elfelejtettem valakit? Mm, úgy tűnik, hogy nem. Itt egy kamera csapat, a vendégünk, a Polsat TV-től, és eh, Hübner kolléga nőt kísérik. Akkor most elkezdjük eh, a második kört Péterle kolléga kap szót. Tisztelt miniszter úr! Először is eh, gratulálni szeretnék önnek és kormányának, hiszen nagyon pozitív erenybe fordultak a dolgok Görögországban. Az egészségügyi munkacsoport társelnökeként és azon különleges csoport tagjaként, akik a rák ellen küzdenek, szeretnék rákérdezni az egészségügyi rendszerek hatékonyságára Görögországban. Három kérdésem van. Hol lát szükséget és lehetőséget arra, hogy legyen egy hozzáadott érték, egy európai hozzáadott érték az egészségügyben. Mik a görög reformstratégia alapelemei? Szeretnék rákérdezni, hogy hogyan szeretnék a hatékonyságot növelni Görögországban. A válság a hatékonyságot teszi szükségessé, és Görögországban mit tesznek a rák ellen? Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő, Estrella kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Kaliméra, miniszter úr. Portugál vagyok, és nagy érdeklődéssel és figyelemmel hallgattam szavait a görög helyzetről mindenek előtt szolidaritásomat szeretném kifejezésre juttatni, hiszen a görögök rengeteget szenvedtek a válság miatt és a takarékossági intézkedések miatt. Ugyanúgy, mint a portugálok. Portugálok is nagyon sokat szenvedtek. Azt kívánom, hogy minden jól működjön az elnökségük alatt. Miniszter úr említette már, az elnökség prioritásait. Az egyik prioritás pedig az egészségügy hatékonyabbá tétele, illetve az egészségügy fenntartható fejlesztése. Szeretné javítani az egészségügyet. Szeretnék rákérdezni, hogy milyen konkrét intézkedéseket szeretne foganatosítani a soros görög elnökség. Milyen intézkedésekkel szeretné elérni a céljait. Az Európai Parlament előadója voltam egy olyan jelentés révén, amely az egészségügyi szolidaritásról szólt. Az Európai Unióban nagyon egyenlőtlen az egészségügyi szolgáltatás a különféle tagállamokban. Azt mondta, hogy Görögországban az a céljuk, hogy mindenki hozzájusson az egészségügyi ellátáshoz. Azonban tudjuk, hogy a válság nagyon megrázta az egészségügyet Görögországban, Portugáliában, és hogy számos polgár egyszerűen az egészségügyi ellátásból kiszorult gazdasági okok miatt. Vagy azért, mert 30%-kal kevesebb pénzt keresnek. És egyszerűen nincs biztosításuk, nem jutnak hozzá, a gyógyszerekhez nem jutnak hozzá az orvosi ellátáshoz. A bizottság 2011-ben adatokat publikált, és ezek az adatok azt mutatják, hogy az európai lakosság 3-4 százaléka nem veszi igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat a költségek miatt, a távolságok miatt, a várakozási idők miatt. Ez pedig egy negatív tendencia, és főleg a nőket érinti. Tehát a gazdasági nehézségek miatt a polgároknak egyre nehezebb a helyzetük nagyon sok eh, negatív hatással kell megküzdeniük. Az életüket, az egészségüket érinti ez. A konkrét kérdésem pedig az, miniszter úr, hogy eh, hogyan szeretne a görög elnökség hozzájárulni ahhoz, hogy eh, az említett tendenciák ellen fellépjen, és hogyan szeretni csökkenteni az egyenlőtlenségeket az egészségügyben. Köszönöm, köszönöm szépen. Kumucakos kolléga következik. Thank you, Mr. Chairman, and I hope they have the, the same treatment time-wise as colleagues. Köszönöm szépen, remélem, hogy a Gó és kollégához hasonlóan velem is nagyon nagy lelkű lesz az idő tekintetében. Szeretném akkor üdvözölni itt az Európai Parlamentben a miniszter urat, itt az MV bizottságban, amely kitűnően ismeri azokat a témákat, amelyekkel önök is foglalkoznak, főként az egészségügyi ellátás terén. Minden esetre az elnökségnek nagyon sok sikert kívánok, nagyon ambiciózus, nagy magával szemben nagy követelményeket támasztó elnökség lesz ez. Most a válságból való kilábalás utolsó szakaszában, és pont az európai választások előtt. Rendkívül nagy jogalkotási munkát kell elvégeznie, akár alig három-négy hónap alatt, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon nagy lesz a nyomás önökön. Nem fogok azokra a témákra utalni, amelyekkel foglalkoztak az előttem szólók a jogalkotási program tekintetében, azonban az európai választásokra készülve egy ilyen kényes időszakban, amikor Görögország ezt az elnökségi felelősséget magára vállalta. Szeretném elismételni azt a prioritást, amelyre ön is utalt, ez pedig az, hogy két alapvető fontosságú témát hogyan kezel, ez az egyik a bevándorlás, illetve a közegészségügy. Úgy gondolom, hogy ezek kivételesen fontos témák, ezért gratulálnunk kell a görög elnökségnek, hogy ezeket a témákat a prioritásai közé felvette. Ezek ugyanis az európai polgárokat is szorosan érintik. És ahogyan elmondtam, jelen pillanatban olyan időszakot élünk meg, amely politikai szempontból is nagyon kényes. Tény, hogy a bevándorlás egy plusz válságot jelent az egészségügyi ellátórendszerek szempontjából. Azonban nem zárhatjuk ki ezeket az új polgártársakat, hiszen ez tökéletesen ellenébe menne az Európai Uniós értékeknek. Ezért a megoldás eddig az aktivitás hiánya volt, de a jelenlegi helyzet fenntarthatatlan. Föl, el kell ismernünk, hogy probléma van, és az európai szolidaritást pedig előtérbe kell helyeznünk. Önök ezt a vitát megkezdték az elnökség körében, de vajon úgy gondolják, hogy tudnak megállapodásra jutni? Európai szinten, és nagyon konkrét megállapodásra tudnak-e jutni ezzel a jelenséggel kapcsolatban? Mivel nem készítették elő megfelelően a terepet, valószínűleg jogalkotás ebből nem lesz, Azonban mégiscsak nagyon fontosnak és hasznosnak tartom, hogy ezt a vitát kezdeményezték. De vajon lesz-e például egy keret dokumentum az elnökség végére, annak érdekében, hogy az új parlament és az új bizottság valamilyen konkrét javaslatot is megfogalmazhasson? Köszönöm szépen, Karl Schlüter kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, miniszter úr. Hogyha olyan sok orvosuk van, Na jó, akkor átélek az angolra. Tehát akkor, ha sok orvosuk van, akkor nyilván elég sok védőnőjük, szülésznőjük is van. Elküldhetjük őket Svédországba. De most mást kérdeznék, a dohány irányelvet nem sokára megszavazzuk. A dohányra szeretnék rákérdezni. Nagyon sok pénz van a dohányüzletben, és nagyon sokat küzdünk a dohányzás ellen. Remélem, hogy a dohány irányelvet minden országban megfelelően átültetik majd. És most szeretnék egy másik problémára is rákérdezni, a hormon befolyásoló vegyszerekre, diszfenolra, és így tovább. Szeretnék rákérdezni, hogy az elnöksége alatt van-e valamilyen elképzelésük, hogy nyomást gyakoroljanak a bizottságra, hogy előrébb vigyék ezt a dolgot. Nagyon hosszú idő van a kitettség és a hatás között. Az alkoholstratégia tekintetében. Most az alkoholstratégiáról is beszélünk. Például az alkohol címkézése. Szerintem itt egy félreértés van az emberek között, hogy az alkohol hogyan függ össze például a rákkal az alkoholban nagyon sok kalória van. És nem sokan tudják. Mit gondol, hogyan lehetne ezt az, alkoholon, az alkoholos italakon címkével jelezni? Tehát mit gondol az alkohol címkézésről? És egészen röviden beszéltünk itt a gyógyszerek költségeiről, ön is említette. Természetesen opciók vannak a kötelező engedélyezés tekintetében, és bizonyos esetekben élnek ezzel Görögországban, de innovációs modell is lehet. Tehát vannak olyan gyógyszerek, amelyek nagyon drágák, és elképzelhető, hogy az emberek nem jutnak hozzá a drága gyógyszerekhez, mert az állam nem engedheti meg magának az árvisszatérítést? Nem gondolkoznak el valamilyen innovációs mechanizmuson? Tehát, hogyha van valamilyen új, akkor eh, az közhasználatra kerül. És hogyha valamit feltalálnak, és eh, hogyha visszatérítik a gyógyszer árát, tehát most teljesen mindegy, hogy hol, gazdag államokban, szegény államokban, Afrikában, akkor elképzelhető, hogy nem kell 20 évig várni a generikus gyógyszerekre. Tehát elgondolkozik a gyógyszeriparban levő innovációkon? Köszönöm szépen. Hübner asszony. Bardzo, bardzo serdecznie. Köszönöm szépen. Szeretném köszönteni a miniszter urat, és azt szeretném még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a szolidaritással kapcsolatban elhangzottak tényleg nagyon építő jellegűek, hiszen mi valóban egy olyan generáció vagyunk, akik nem ismertük meg a háborút, és mint hogyha túl hamar felejtenénk el. Miniszter úr, Igazából ön csak utalt bizonyos témákra, de nem kellőképpen fejtette ki. Mire is gondolok? Például az európai lakosság előregedése az egyik ilyen téma, hiszen tudjuk, hogy ez egy nagy probléma. A társadalom öregszik, fel kell készülni arra, hogy azok az emberek, akiknek az várható élettartama hosszabb lesz, ehhez hozzáigazítsuk a szegészségügyi ellátást is. Ez szerintem nagyon fontos erre felkészülni. Ön a kiegyensúlyozott egészségügyi programokról is beszélt, jó lenne ezekről kicsit többet hallani, de vajon egy európai programot is ki kívánnak-e dolgozni annak érdekében, hogy minden tagállamban ez megvalósulhasson, és hogy ez egy kiinduló pont váljon. Természetesen minden egyes országra ezt le lehetne vetíteni különböző módszerekkel. De a gondolat, az alapgondolat az az, hogy ne német, francia, spanyol vagy ö, svéd programok legyenek, hanem egy közös európai program. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rebecca Taylor még pontosítja a kérdését. Köszönöm szépen, elnök úr. A Chris Davis kollégám nevében szeretné feltenni a kérdést, aki nem lehet itt a levegő minőségre kérdeznék rá, illetve rossz levegő minőségre, hogy ez hogy hat ki a szív- és érrendszeri betegségekre. Öt országban hajtottak végre egy BMG kutatást, és százezer embert érintett ez. A légszennyező, légszennyezés és a szívbetegségek között igazolták az összefüggést olvastam egy cikket erről a tanulmányról, és az van benne, hogy a létező levegő tisztasági szabályok nem mindenhol kerülnek betartásra. Szeretném volna rákérdezni, hogy a görög elnökség szeretne foglalkozni a levegő minőségével, hiszen uh, itt eléggé szigorú szabályokra lenne szükség. Köszönöm szépen! végezetül pedig Bokros Lajos kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves miniszter úr, szeretnék csatlakozni azokhoz, akik szolidaritásukat fejezték ki a görögökkel, hiszen rengeteget szenvedtek, szenvedenek a görögök. Ez egyetértek kolléganőm ebben. Azonban egyidejűleg nagyon fontos, hölgyeim és uraim, hogy tudjuk, hogy miért szenvednek a görögök. Néha az emberek összekeverik a betegséget a orvostudományjal és a gyógyszerekkel. Nem az orvostudomány felelős, az egészségügy felelős az emberek betegségéért. A mentő csomagot az Európai Unió trojkája menedzselte. És Görögország teljes lelki nyugalommal csődbe juthatott volna, és a GDP-nek nem a 25%-a, hanem az 50%-a dőlhetett volna dugába. Ebben a bizottságban nagyon sok orvos van, ennek örülünk, és örülünk annak is, hogy különbséget teszünk az eredeti probléma és a orvostudomány a gyógyszerek között. Azonban a szolidaritás megmarad. Három rövid kérdésem lenne. Az egyik a Törökországgal történő együttműködés. Görögország nagyon közel van Törökországhoz, annyira közel van, hogy hát nincs más választás, mint hogy együttműködjön számos területen, így a közegészségügyben is. Itt van a bevándorlás kérdése is. A miniszter úr most a soros elnök, és talán elmondhatja, hogy hogyan segíthet Görögország Törökországnak, és fordítva. A másik kérdés a szíriai tragédia hatása. Az egész Európai Uniót érinti ez. Hogyan lehetne többet segíteni a szír menekülteknek? Milyen politikai megoldása lehet a válságnak? de ettől függetlenül szerintem az Európai Uniónak sokkal inkább hozzá kell járulni a szíriai emberek szenvedésének csökkentéséhez. És itt közegészségügyi szempontok is vannak, járványok, és így tovább. Tehát terveznek valamit tenni ezen a téren? Végül, de nem utolsó sorba, említette az orvosok agyelszívását, hogy nagyon sokan elmennek Görögországból. Ez nem csak görög probléma, ez román probléma, bolgár probléma, onnan is elmennek az orvosok. Ez a két nagyon szegény ország. Rengeteg kivándorlót bocsát Európába. Elmennek Svédországba, elmennek az Egyesült Királyságba az orvosok, ahol a fizetés sokkal magasabb, mint az otthonukban van valamilyen elképzelése, hogy hogyan tudja a görög, román, bolgár orvosokat otthon tartani? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bokros úr. Most pedig szeretném a miniszter urat megkérni, hogy válaszoljon a kérdésre. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Egy programot állítottunk fel Görögországban, a Health and Action, egészségügy és akció nevet viseli ez a Task Force. Ez pedig azt mutatja, hogy a különböző szektorokban az európai szolidaritás hogyan valósulhat meg, hogyan segíthetik egymást az európai államok. Tehát itt konkrét reformokról van szó, amelyek megvalósulhatnak, és más európai országok is bemutatták Görögországnak azt, hogy mit is tudtak tenni. Tehát igenis szükség van az európai szolidaritásra. Nem csak Görögország van kitéve a nagy bevándorlási hullámoknak, hanem más, főként déleurópai államok is. És itt ezt az európai szintű problémát meg kell oldani arra is rá kell mutatni, hogy az európai szolidaritás hogyan segíthet olyan helyzetekben, mint amilyen például a görög helyzet. Ami pedig a betegjogokat illeti, én nem gondolom, hogy a helyzet csodálatos lenne Görögországban. Például a rákbetegek akik igencsak nehéz helyzetben vannak, megkapják orvosságaikat ingyen. Persze ez nem könnyű, mert önök is tudják, hogy milyen megszorító intézkedésekre volt szükség. Tudom, hogy ebben az időszakban az országok problémákkal küzdenek, és vannak olyan országok, akik többet szenvednek a válságtól, mint mások. És azt hiszem, hogy az egyenlőtlenségek valóban nagy problémát jelenthetnek a jövő egészségügye szempontjából. Holnap lesz egy olyan workshop, ami kimondottan az egészségügyben a minőség problémáját fogja felvetni, a levegő minőség problémáját, és az, hogy hogyan is fogják ezt a problémát kezelni az egészségügyben. Nézzük meg ennek a praktikus vagy gyakorlati vetületeit. Vannak olyan európai programok, amelyek ingyenes szolgáltatásokat biztosítanak olyan emberek számára, akiknek nincsen betegbiztosítása, és akiket kizártak azokból a szolgáltatásokból, amelyekhez más embereknek joga van. Tehát egy tervvel fogunk előállni, és ez egy olyan téma, amelyben az Európai Tanács a WHO-val közösen dolgozik. Itt egyfajta minimális egészségügyi védelmi háló kiépítése a cél, a legszegényebbek, a legszerencsétlenebb helyzetben lévők megsegítésére. Tudjuk, hogy nagyon sok a probléma, és mindenkinek szüksége van a sürgősségi szolgáltatásokra. De az emberek, főként a munkanélküliek már gyakorlatilag szinte kizárva érzik magukat a az egészségügyi rendszerből. Mit is teszünk ezen ezzel az ügyel kapcsolatban, megpróbálunk nekik ismét hozzáférést biztosítani ezekhez a szolgáltatásokhoz. Ami az alkoholos italok címkézését illeti, nos hát ez nem az én területem, hiszen mi inkább a megelőzéssel foglalkozunk, a címkézés azt hiszem, hogy inkább élelmiszeripari kérdés. Talán az a személy, aki ezzel dolgozik, vagy ezt eh, az ügyet kezeli, talán több felvilágosítással szolgálhatna a vonatkozó szabályokkal kapcsolatban, illetve hogy milyen eh, változások várhatók itt. Ami pedig az új eh, gyógyszerekre vonatkozó reformokat illeti, vagy a szabadalmakat. Ez nagyon érdekes téma, ez nagyon érdekel engem személy szerint. És meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hagyományosabb úton hogyan lehet ezt előmozdítani. De világszintű minőségi javításokra van szükség, mert ez egy rendkívül összetett kérdés, nem tudom, hogy hogy lehet megváltoztatni, de nagyon érdekes, nagyon érdekes ez a gondolat. De fogalmam sincs, hogy a görög elnökség ezzel kapcsolatban mit fog tenni. Azután, hát ön uram, azt hiszem, hogy úgy elmondta a dolgokat, ahogyan azok állnak, tehát a helyesen írta le a helyzetet. Két országról van szó, amelyek nagyon nagy problémákat kell, hogy megoldjanak a bevándorlással kapcsolatban, és nem hiszem, hogy ezt nemzeti szinten meg lehet oldani. Ahogy már korábban is elmondtam, szerintem nincsen olyan európai állampolgár, aki megtagadná az egészségügyi szolgáltatást azoktól, akiknek szüksége van rá. Ezért a legjobb hely a világon Európa, mert ezt itt mindannyian így gondoljuk, osztjuk ezt a véleményt. Egy másik kérdés persze az, hogy ezt hogyan lehet a gyakorlatban megoldani, hiszen egy igen sürgős és hatalmas méretű probléma manapság már európai szinten a bevándorlók egészségügyi ellátása. Az Európai Tanács minden bizonyal foglalkozni fog ezzel a kérdéssel, és szeretnénk a szolidaritást megmozdítani ezen a területen, mert talán jobb eredményeket tudnánk elérni mind a befogadó országok, mind azon személyek számára, akik hozzánk érkeznek, mert őket emberséges bánásmódban kell részesíteni. Hübner asszony, köszönöm szépen az ön kedves szavait. nagyon nehéz helyzetben dolgozunk, és nem szeretnék, nem szeretném azt kívánni semmilyen kormánynak vagy országnak, hogy keresztül menjen azon, ami nekünk kellett keresztül mennünk. Ami pedig az előregedő társadalmat illeti, Nos, hát ez egy növekvő költséget jelent valóban, és ugyanakkor csökkenő adóbevételeket. Most ez minden országra vonatkozik, ez a probléma, tehát itt nehéz faktorokat kell összeegyeztetni, és egyetértek önnel abban, hogy európai szinten kell ezt a problémát kezelnünk, hiszen az előregedő társadalom európai szintű probléma. Davis úr kérdésére. Igen. Nagy probléma a környezetszennyezés. Aténban is problémát jelent ez, mert nagy a forgalom, és azért is, mert az emberek fűtik a lakásaikat. Az ezzel kapcsolatos kezdeményezések nem hiányoznak. Az egészségügyi miniszter, vagy minisztérium felhívta a figyelmet a légszennyezés problémáira és ennek a közegészségügyre gyakorolt hatására, és megpróbálunk ebben a kérdésben egy integrált politikát alkalmazni. De ez egy európai szintű probléma, és végül Bokros úr, értem, hogy a helyzet Görögországban rosszabb, mint máshol. De amennyiben ezek a programok nem lettek volna, nem álltak volna rendelkezésünkre, akkor Görögország ma tönkrement volna. A görög emberek többsége nem biztos, hogy ezt pontosan látja. Elmondtam, hogy 30%-ot vesztettek a vásárlóerőjükből a görög emberek. Nos, hogyha nem lett volna egy EU-s segítség, akkor 70% lett volna ez az arány, és teljes államcsőd. Tehát ez lett volna az alternatíva. Szerencsére ez nem történt meg. Hatalmas feszültségek voltak, nagyon nagy áldozatokat kívánt mindez az összes görög háztartástól. 60% a görög fiataloknak munkanélküli, és nagyon nehéz ezt a trendet megfordítani. De ennek egy európai szintű célnál kell válnia. Ami pedig a Törökországon keresztül érkező bevándorlást illető, nos hát együttműködünk Törökországgal, hiszen szomszédos államról van szó, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy ők szomszédaink. Természetesen Ciprussal kapcsolatban más a helyzet, de ezen kívül nagyon jó az együttműködés a török hatóságokkal. Az új kutatási programok, a Horizont program nagyon jó lehetőséget biztosít Törökország, Görögország, illetve a Balkán államai közötti együttműködésre. A törökök igazából nem voltak túl kooperatívak ebben az együttműködésben, a bevándorlás területén. Mint hogyha mindent aláírnának, de aztán nem valósítják meg, nem ültetik át a gyakorlatba ezeket a dokumentumokat. Én szerintem egyetérthetünk abban, hogy ha valamit aláírunk, akkor azzal jó lenne, hogyha az abban foglaltakat meg is valósítanánk, de Törökország nem így cselekszik, most ez problémás. Ami a doktorokat illeti, és a specializált egészségügyi dolgozókat, akik elhagyják hazájukat. Nos, ezzel kapcsolatban van egy EU-s szintű közös program. Megpróbáljuk megfordítani ezt a trendet. valóban bizonyos országban hatalmas a munkanélküliség, és nagyon nagyok a fizetésbeli különbségek is. Görögországban egy orvos lehet, hogy két-három-négy évig is várhat arra, hogy kapjon munkát, miközben elmegy Görögországba, és 6500 fontot keres havonta. Tehát hatalmas a különbség, ennyit soha nem fog Görögországban megkeresni főként, hogyha a szabad piacon dolgozik. Tehát ezért a görög kormány megvizsgálja ezt a kérdést, főként a specializált egészségügyi dolgozók elvándorlása jelenthet problémát. Görögország, Bulgária és Románia nagyon sok pénzt fektetnek ezeknek az embereknek a képzésébe, és azután az ország mégsem kap semmit vissza ebből, mert más országban kamatoztatják tudásukat. Ez tehát egy olyan kérdés, amit minden bizonyal meg fogunk vizsgálni, európai szinten is. Köszönöm szépen, miniszter úr! A válaszokért örülök a következő hónapokban bekövetkező együttműködésre, és az ön országának hihetetlen kultúrája van, és mindig lebilincsel az önök kultúrája. Tudom, hogy nehézségek van a Görögországban, azonban eh, bizakodó vagyok. Azt is tudom, hogy eh, végtelen áldozatot kellett a görög polgárokat, polgároknak hoznia. De gondoskodnunk kell arról, hogy eh, ne tűnjön el egy generáció, és ez az egész Európai Unióra vonatkozik. Óriási kihívások előtt állunk, és most nem annak jött el az ideje, hogy újjal mutogassunk egymásra, hanem annak van itt az ideje, hogy előre haladjunk, teljes felelősséggel, az egészségügy területén is. Hogyha az egész Európai Unióban javítani akarunk a helyzeten, akkor nagyon jó, hogyha az egészségügyjel kezdjük. Nyafogunk elég sokat az egészségügy miatt, de hogyha megnézzük a többi kontinens, akkor olyan sok okunk nincs nyafogni. A szolidaritás kivezet minket majd a válságból. Minden jót kívánok önnek, nagyon jónak tartom ezt a mai délelőttöt. Nagyon sikeres volt, szerintem a kollégák is így gondolják. Bármikor szívesen látjuk a bizottságunkban. Ami az egyes konkrét esetekre vonatkozik, a parlament foglalkozni fog ezekkel. Mi parlamenti képviselők vagyunk, nem kormányzat, és foglalkozni fogunk a javaslataival. Köszönöm.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 So, ich bitte doch jetzt alle Kollegen. Most mindenkit megkérnék, hogy foglaljon helyet. A WHO-t is kérem, és a többieket is. Schlüter kollégát is kérem, és a többieket is. Ród Bérend kolléganőt is kérem. kártya. Tehát kezdhetünk? Most a 88 pedig kettes cikk tekintetében folytatjuk. A kifogás, a friss hűtött vagy fagyasztott sertés, lyukecske és baromfihús származási országa vagy eredete tekintetében. Következő kértek szót. Megkapják a szót Glenis Wilmot az első. Glenis, Wilmot, please. Glenis Wilmot kapszót. Elnézést kérek, nem jutott el hozzám. Hihetetlennek tartom, hogy ezen vitázunk. A parlament mindig a teljes címkézés mellett volt, hogy a származási ország rajta legyen a címkén, és ezt a fogyasztói csoportok is így kérik. Tehát tudni kell, hogy honnan származik egy hústermék, és hol vágták le az állatot. Itt a lóhús botrány sokkal inkább felhívja a figyelmet itt az átláthatóságra. Azonban számos tagállami miniszter is ezt követelte, amikor kitört a botrány tehát szükséges a címkézés, és állandóan visszatérünk rá. Tehát itt a friss húsról van szó, és a mélyhűtött húsról van szó. A származási és a levágási hely mindenképpen a címkére tartozik, azon az is nagyon fontos, hogy a szállításról is információink legyenek. Ez a fogyasztóvédelem egyik alapszabálya. Tehát miért akarunk itt egy kettős rendszert létrehozni. A marhahúsra megvan ez, akkor miért kell a többi húsra más szabályt alkalmazni? Tehát, hogyha egy csirke valahol felnőtt, és utána már, ha egy hónapig mélyhűtik a húsát, akkor már nem kell tudni, hogy hol nőtt fel. Tehát ez nem fair. Szerintem az Európai Unióban alkalmazott húst, amelyet mondjuk kolbászban, felvágottban használják, azt is jelölni kell. Tehát a bizottságnak át kellene gondolnia álláspontját. Tudom, hogy nagyon nagy bizonyos tagállamok nyomása, nagyon nagy a nyomás bizonyos húsipari cégek részéről, de szerintem nekünk a fogyasztókra kell figyelnünk. A fogyasztók 83%-a azt mondja, hogy tudni akarja ezeket az adatokat, és hogyha az ipar komolyan gondolja, akkor címkézze a termékeit. Köszönöm. Glennis Wilmot, Karl Schlüter a következő. Mindenek előtt egyet értek kolléganőmmel, de a bizottság nem jutott előbbre abban a tekintetben, hogy csökkentse az állatok szállításának az idejét. És a címkézés most megint itt van, tehát van olyan, hogy nagyon sokáig szállítják az állatokat az életük során. Tehát lényeg az lenne, hogy csökkenteni kellene a szállítások gyakoriságát. A vitánk a jelenlegi marhahús címkézésen alapul. Tehát mi ezt akartuk alkalmazni a többi húsra is. És a bizottság itt egy teljesen irreális költség hányadost emelt. Tehát azt mondta, hogy 10%-kal nőne a hús ára, hogyha megfelelően címkéznék. De akkor is a fogyasztók ezt akarják. 10%. Minnyáján tudjuk, hogy a marhahús ára nem nőtt 10%-a azért, mert ráírják egy címkére, hogy honnan van. Tehát akkor a többi hús ára miért nőjön? Lehet, hogy nagyon kevés mértékben nő majd, de valószínűleg a 10%-ot meg sem közelíti. Tehát szerintem a fogyasztók támogatják, nekünk is támogatnunk kell. Később áttérünk majd a húst tartalmazó termékekre. Tudom, hogy az bonyolultabb, de mondjuk, hogy egy pizzán 20% hús van, és hogyha az egész pizza 10%-kal drágább lenne, akkor az még elviselhető, de nem realista ez a 10%. De itt most a húsról beszélünk, tőke húsról, és szerintem pedig legyen meg egy észszerű eredet megjelölés a fogyasztók pedig nagyon támogatják az eredet megjelölést. Még akkor is támogatják, hogy a 10%-kal drágább lesz a hús. Egy dolog, amit a fogyasztók akarnak, egy másik dolog, amit a bizottság akar, az ipar is mást akar, de a parlament is azt akarja, amit a fogyasztók. Köszönöm. Renáte Zommer. Renáte Zommer. Verzeihung, ich habe... Äh, Elnézést kérek elaludtam. Én ellenzem ezt a állásfoglalást. Miért? Azért, mert egy olyan dologra vonatkozik, amely az eredet megjelölésre vonatkozik. Az eredet megjelölésnél pedig megegyeztünk abban, hogy a bizottság kapja ezt a feladatot, a bizottság csinál egy hatástanulmányt, hogy a friss hús eredet megjelölése hogyan nézzen ki. Tehát, hogy egyáltalán lehetséges-e, mennyi költséggel járna. Végezetül pedig a bizottságnak kellene itt szabályozni a friss húst. A bizottság ezt megtette, nyilvánvalóan nyomás alatt állt a bizottság, a hatástanulmány természetesen időt igényel. Már említettem, hogy igazából nem lepett meg minket a bizottság döntése. Tehát tudjuk, hogy miről van szó a bizottság eredet megjelölési szándékában. Végezetül ez egy racionális szabály, és érthető. Megvizsgálták, hogy tényleg érdekli a fogyasztót, hogy honnan jön a hús. És mindig ezt állítják. És ha megkérdezzük a fogyasztót, hogy ezt is jelöljük, azt is jelöljük, akkor a fogyasztó persze, hogy azt mondja, hogy igen, én mindent tudni akarok. És ha megkérdezzük a fogyasztót, hogy hajlandó vagy többet fizetni ezért, mert ez pénzbe kerül, akkor a fogyasztó viszont behúzza fülét, farkát, és azt mondja, hogy na hát én ezt nem így értettem, tehát, hogyha én még ezért többet fizetek, akkor már nem biztos, hogy annyira érdekel engem a címkézés, az eredet megjelölés. Az eredet megjelölés esetében valószínűleg ez a helyzet. Tehát például Hollandiában 10% a fogyasztóknak mondta, hogy érdekli az eredet. A fogyasztók 40%-a nézi meg egyáltalán, hogy honnan jön egy termék. És hogyha 40% ezt mondja, és ezt a fogyasztó kutatás mondja, akkor ezt is megkérdőjelezhetjük, hiszen a fogyasztó nagyon sok mindent mond, ami a valóságban nem úgy van. Tehát általában a fogyasztó mindig szebb képet fest magáról. Tehát én is fogyasztó vagyok. Tehát fogyasztóként nagyon nehéz lények vagyunk tehát nem mondhatjuk azt, hogy itt túlcsordul a fogyasztói érdeklődés az eredet megjelölés iránt. Ezt a hatástanulmány igazolta is. Az eredet megjelölés a negyedik legfontosabb. A legfontosabb a biztonság, utána az íz, utána az ár, és negyedik helyen áll az eredet. A fogyasztónak nem annyira fontos ez, hogy most EU-s, nem EU-s a termék. Ez is egy ilyen meggondolás volt. Az eredet megjelölési lehetőségek, és ezt is megalapítottuk. természetesen pénzbe kerülnek. És az opció a tartás és a vágás esetleg mégsem olyan fontos a fogyasztó számára. Tehát ez a kedvezőbb opció. Tehát, hogyha egy három szintű jelzésem van, tehát a, a születés, a tartás és a vágás helye óriási mértékben megnöveli a költségeket. Tehát 25 ezer és 130 ezer eurót jelenten ez a vállalatok számára plusz. Tehát nem mindig az óriás vállalatokról van szó, hanem a KKV-kről. És a KKV-kat pedig az nagymértékben érinteni. Valószínűleg a hatóságok számára is növekednek a költségek, hiszen ellenőrizni kell az eredet megjelölés valóságtartalmát, és az élelmiszer csalásról nem olyan rég szavaztunk. Tehát az ellenőrzésbe mindig további pénzt kell fektetni. Természetesen a fogyasztók számára is költségnövekedéssel számot tudunk befejezni. Képviselő azt mondja, igen, mindjárt befejezem. A költségek 90%-át a fogyasztó viseli. Nekem az a véleményem, hogy ezt az észszerű opciót támogassuk, amit a bizottság is választott, és utasítsuk el ezt a határozatot. Dagmar Rót Bérend, 5 perc múlva jön a miniszter. Try to be brief. Prefer. Uh, Köszönöm. Nagyon röviden. Nos, ezzel a botránnyal kapcsolatban mindenki ugye azt mondja, hogy hát természetes az, hogy eredet megjelöléssel kapcsolatos címkének kellene lennie ezeken a termékeken. De itt megint csak bárki is elhiszi azt, hogy a fogyasztók akár informáltak, akár nem, elhiszi azt, hogy a fogyasztók szeretnék tudni azt, hogy pontosan melyik farmról jön a csirke? azt hiszem, hogy akit ez érdekel, az kizárólag én vagyok, mert annó én foglalkoztam mind a lóhús botránya mind a kergemarka marha korral. Mi tudni akarjuk azt, hogy honnan érkezik a hús, a marha hús. Természetesen ez nagyon drága, ez az eredet megjelölés. És ezért azt szeretném mondani a bizottságnak, hogy botrány az, amit őrök művelnek amennyiben a 26-os cikket nézzük, egész egyszerűen erre nincsen indoklás. Ez teljesen világosan kimondja ez a cikk, hogy a származási országot fel kell tüntetni. Miért használnak kivételeket akkor? Sőt, még tovább is mennek ezen, és a darált hús esetében ezt nem teszik meg. Miért van ez így? Én erről sajtóbotrányt fogok csinálni Németországban, tartok egy sajtóértekezletet, mert szerint mindenkit érdekel. Köszönöm szépen, Klász asszony, de nagyon röviden. Rövid leszek. Emlékeztetnék arra, hogy a lóhús botránynak semmi köze nem volt az eredet megjelöléshez. Csalás volt. Ezt is tudnunk kell. Éppen ezért támogatom azt, amit Renát Zommer mondott, itt nem lehet a hús egész életciklusát dokumentálni, ez szinte megoldhatatlan. Tehát a bizottság javaslatát támogatom. Köszönöm. És most eh, rögtön átadom a bizottságnak a szót. Thank you very much, eh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon röviden fogok szólni az állásfoglalásokban azt mondják, hogy a bizottság meghaladta mandátumát, mi ezzel nem értünk egyet, és szeretnénk utalni az eredeti jogalapra 1169 per 2007, mégpedig a 31-es cikk foglalkozik a címkézéssel, a hústermékek címkézésével, az adott állatfaj jellemzőinek figyelembevételével, és a kötelező követelmények pedig húsfajtától függően eltérhetnek, ezért az igazgatási terheket is ebből a szempontból figyelembe kell venni. A 26-os cikk 9. pontja pedig utal arra, hogy hatásvizsgálatokat kell végezni az állat születése, tenyésztése és levágása vonatkozásában. A bizottság ezt a hatásvizsgálatot elvégezte, és ebben az összefüggésben pedig meglehetősen sokat tárgyalt az érintett felekkel, illetve a nemzeti illetékes minisztériumokkal, úgyhogy igyekeztünk a megfelelő egyensúlyt kialakítani annak érdekében, hogy tájékoztassuk a fogyasztókat a hús eredetéről, ugyanakkor viszont a pluszköltség, ami jelentős kihatással lehet a fogyasztói ára, ezt is figyelembe vegyük. A hatásvizsgálat, illetve a tanulmány, amelyet a, egy külső szakértő végzett, arra a következtetésre jutott, hogy a különböző lehetséges opciók között a költség és a fogyasztó szempontjából való fontosság közötti arány kialakítása akkor valósul meg, hogyha egyfajta földrajzi kontextust biztosít a tagállam ez az állatok születésének, tenyésztésének és levágásának helyével szemben főként a születés és a levágás helyét helyezi előtérben. Ugyanis vannak olyan állatfajok, mint például a csirke, ahol az életciklus sokkal rövidebb, és egyszerűen nem működnek minden egyes esetben, vagy nem lehetséges ezeket érvényesíteni, hogy milyen azonosítási rendszereket alkalmazzanak. Ami pedig a fogyasztói szempontból való jelentőséget illeti, ez a tenyésztés helyére terjed ki, és ez a, az Euróbarométer által hamarosan közzétett adatokra is vonatkozik. Jól lehet 88% az európai fogyasztóknak szeretné, hogyha a hús eredetét feltüntetnék a terméken, azonban csupán 47%-uk gondolja úgy, hogy a születési hely fontos lehet. Ezért a marhafúsra vonatkozó modell költségei a sertéshús esetében 53%-os növekedés jelentenének, 220%-os növekedést pedig a juh hús esetében. Ez 1,4 milliárd eurót jelentene szemben a tenyésztés és levágás helyével, ahol pedig 800 millió euró. Tehát ez megkettőzni a költségeket gyakorlatilag szükségtelen elmondanom, hogy ezeket a pluszköltségeket pedig a végfogyasztónak kellene magára vállalnia. Ami pedig a darált húst illeti, illetve a húsnyesedéket, az állásfoglalási indítvány a darált hús és a hús nyesedék származási helyére vonatkozott, hogy ezt lehetne uniós vagy nem uniós szinten meghatározni. Ezeket a termékeket nagyon gyakran különböző szállítmányok összevonásából szerzik ki, ezért nagyon nehéz lenne meghatározni ezek eredetét. Az állásfoglalásban önök is a marhahúságazatra vonatkoznak. Megemlítették, hogy a marhahúságazatban sem volt ez megoldható, én az a válaszom, hogy de igen. Elnök úr, tehát azzal szeretném lezárni, hogy az Európai Bizottságnak az a véleménye, hogy a mandátumát betartotta, sikerült egyensúlyt találni egyrészt a fogyasztó tájékoztatása és a pluszköltségek között. Ezért a javaslatot nagy többséggel elfogadták a tagállamok ebben az összefüggésben az eljárás, végrehajtási eljárás keretében. Köszönöm szépen. Ma délután szavazunk, és hogyha sikeres a szavazás, akkor februárban szavaz a plénum. Most pedig üdvözlöm a miniszter urat, aki már vár. Hol van? Elnézést. soy los que al verme. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kolléganők, kollégák! Megkérem önöket, hogy foglaljanak helyet, hogy tovább haladjunk a napirendünkkel. Most üdvözölném a görög vidékfejlesztés és élelmezőügyi minisztert, Atanasius Caftariszt, a procedúra ismert, először a miniszter szól, utána pedig egy kérdés-felelek kör jön, a koordinátorokkal kezdjük, utána pedig eh, megvan a lehetőség, hogy eh, válaszoljanak a miniszter illetve kérdezenek a minisztertől, aki utána válaszol. Minden kollégát megkérek, hogy röviden kérdezzen, hogy mindenkinek legyen lehetősége kérdést feltenni, és akkor utána pedig halljuk a válaszokat. Miniszter úr, nagyon örülünk, hogy itt van. Van néhány témánk itt a szakbizottságunkban. A napirenden nagyon izgalmas téma természetesen a gén módosított terméke kérdése, de azért itt a vetőmag rendelet sem lebecsülendő napirendi téma. Az biztos, hogy foglalkoztat majd minket ez a kérdés, az Agribizottságot, az Envit, de most nem szeretném szaporítani a szót, hanem átadnám önnek, hogy mutassa be röviden az elnökség tevékenységét. Thank you, Mr. Grotti. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők, elnök úr! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek a mai napon önökkel ez egy olyan lehetőség számomra, hogy bemutathatom az Európai Unió ötödik, sorban ötödik görög elnökségének programját, munkaprogramját, prioritásait. A jelenlegi helyzet, amelyben a görög elnökség megkezdi munkáját, nagyon különleges helyzet. Ugyanis egyfajta átmeneti időszakot élünk itt Európában Nagyon sok minden múlik ezen az időszakon, versenyképességünk a foglalkoztatási problémák, főként a fiatalok munkahelyi foglalkoztatása, a stabilitás és a prosperitás garantálása vannak most napirenden. Az Európai Uniónak az európai polgárok előtt kell bizonyítania elkötelezettségét. Éppen ezért a növekedést segítő, a munka nélküliség elleni intézkedések, a szociális és gazdasági kohézió növelése, illetve a fenntartható reformok, amelyek uniónkat elmélyítik, és a gazdasági és monetáris unió beteljesítését célozzák, valamint a külső határok védelme, illetve a bevándorlás problémái jelentik a keretét a görög elnökségnek. A tengerpolitika az egyik olyan téma, amely gyakorlatilag ezeket a prioritásokat mind-mind magába foglalja. Ami pedig a mezőgazdaság, illetve a halászat kérdését illeti, nos hát ez fontos szektor a növekedés, illetve a munka helyteremtés szempontjából. Nagyon sok jelentésen kell közösen dolgoznunk, ezekre majd ki fogok térni részletesen is, de mindenképpen szeretném azt hangsúlyozni, hogy a mezőgazdaság az, amely az élelmiszerbiztonságot ellátja, a fenntarthatóságot szolgálja általános értelemben, és ezen felül általában a társadalom és a fogyasztók érdekeit szolgálja. Európa igen magas biztonsági sztenderdekkel rendelkezik, és nagy exportőr. Ez ráadásul állandóan növekszik, állandóan hozzájárul pozitívan az európai imázs javításához. A közös agrárpolitikán belül zöldebb, hatékonyabb mezőgazdaságot szeretnénk létrehozni, és ezzel kapcsolatban az egyik első feladatunk az, hogy beteljesítsük a reformot magát. A delegált jogi aktusokat el kell fogadnunk a bizottság részére, és noha eleinte voltak aggodalmak, de a bizottság most mégiscsak úgy tűnik, hogy olyan delegált jogi aktusokat fog megkapni, amelyek politikai prioritásainknak megfelelnek. Az Európai Parlament és a Tanács képesek lesznek arra, hogy az európai gazdák számára biztosítsák azt a lehetőséget, amely a termelés és a befektetés útját követi. Ugyanakkor szeretnénk a meghatározni, hogy mik azok a területek, ahol még további javításra van szükség. Például a családi gazdaságok egy ilyen terület, közelebb kell őket vinnünk a végfelhasználókhoz, a fogyasztókhoz, mert ez mindkét fél számára előnyös. A tanácson belül egy olyan jelentést fogunk megvizsgálni, amelyet várunk most éppen a bizottságtól, amely egy 2007-es anyagot vizsgál meg, ez a zöldségtermesztésre vonatkozik. Ugyanebben a kontextusban a görög elnökség megvizsgálja a kvóták végét követő időszakra vonatkozó tejpiaci helyzetet. Az elnökség megvizsgálja ezzel kapcsolatban azokat a tanulmányokat, amelyeket a bizottság végeztetett. Vannak ezen belül például olyan programok, amelyek a biogazdálkodásra vonatkoznak, vagy pedig az iskolai mezőgazdasági termékek kiosztására, tehát egészséges étkezés, és így tovább. Ezen felül van itt még egy olyan jelentés is, amely a szigetek mezőgazdaságára vonatkozik, illetve a helyi mezőgazdaságra. Ezzel kapcsolatban reméljük, hogy a bizottság tovább fogja vizsgálni a helyzetet, és egy javaslattal fog előállni a témában. A közös halászati politikával kapcsolatban politikai megegyezésre jutottunk az Európai Parlamenttel a közös menedzsment kérdésében, A cél az az, hogy a halálomány megfelelő kezelését és fenntartható kezelését tudjuk biztosítani. Szeretnénk megegyezésre jutni az európai tengerügyi, illetve halászati alappal kapcsolatban. Van egy task force és van egy munkacsoport is, amelyek ezekkel foglalkoznak, és azt mutatják, hogy a bizottság, illetve a tanács és a parlament részéről is megvan a jó szándék arra, hogy realisztikus megoldásokat keressünk, de annak érdekében, hogy további eredményeket tudjunk felmutatni, további munkára van szükség. Egy másik prioritás a kidobott állományok, vagy túl, túlhalászat kérdése. A bizottság vizsgálja ezt az ügyet. A bizottság mm, most éppen dolgozik azon, hogy egy meglévő rendeletet átdolgozzon a mélytengeri halászattal kapcsolatban. De itt a, az Európai Parlament is rendkívül mélyreható munkát végzett. Ami a fauna és a flóra életét, illetve az élelmiszerlánc biztonságát illeti. Nos, ezzel kapcsolatban a bizottság javaslatát elfogadta a tanács, a biztonságosabb élelmiszer láncra vonatkozólag, amely biztonságosabb állatok, illetve növények, vetőmagok kérdésére keres megoldást, illetve a költségvetési vetületeit is figyelembe veszi ennek a kérdésnek. Ezek természetesen nagyon összetett kérdések, de megpróbáljuk a jogi kereteket is hozzáigazítani a jelen igényeihez. Nagyon fontos ez a fogyasztók bizalma szempontjából, illetve a különböző üzleti partnerek egymásban való bizalma és a az fenntarthatósága miatt. Az Európai Unióban a legmagasabb az élelmiszerbiztonsági szint, és a ö, különböző botrányok leginkább csaláshoz, vagy nem megfelelő címkézéshez köthetők, vagy pedig a az állatbetegségekhez köthetők. Ezek az intézkedések mind hozzájárultak ahhoz, hogy modernizáljuk a szektorunkat. Írország és Litvánia figyelembe vették azt, hogy az Európai Parlamentben ebben a témában milyen nagy előrelépések történtek. A görög elnökség pedig befejezi ezt a munkát, hiszen itt egy konkrét javaslatról van szó, és nagy valószínűséggel kompromisszumra is fogunk tudni jutni a tagállamok véleményét tartalmazó módon. Ez hogy emellett az európai eh, intézmény közi eh, tárgyalások eh, már a következő parlamenti mandátum időszakára fognak esni. A görög elnökség az Európai Parlamenttel közösen fog dolgozni azon, hogy megszülessen egy, egyez, egy, egy egyesség. Bizonyos parlamenti képviselők aggodalmuknak adtak okot, de polgári csoportok is megtették ezt. Az Európai Tanács tehát nagyon mélyen megvizsgálja a javaslatokat és az anna abból tapasztalható hatásokat. Az a cél tehát, hogy egyszerűsítsük és modernizáljuk azokat a technikai intézkedések, amelyek már bizonyos idő óta, vagy akár évek óta is érvényben vannak. Természetesen nagyon nagy erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy világos szabályalkotás jöhessen létre, még akár az implementing és a delegated acts formájában is. az állattenyésztés és a növénygazdálkodás területén sokat kell dolgoznunk azon, hogy még a parlament mandátuma alatt megszülessen a megállapodás, és legalább politikai szinten egyesség alakuljon ki. A húsipari termékek regisztrációja, származása alapján való regisztrációja különböző javaslatokat tartalmaz. A klónozott állatok kapcsán szintén nagy a vita. Tudjuk, hogy ez egy igen érzékeny téma, és a görög elnökség tudatában van annak, hogy nem olyan régen itt az ENVI szakbizottságban az állatklónozással kapcsolatban fontos munkák folytak, tehát ebben egyet szeretnénk érteni a parlamenttel, és közösen szeretnénk dolgozni a parlamenttel. Technikai értékelésre van szükség, de ehhez természetesen idő szükséges. azzal kapcsolatban például, hogy milyen élelmiszeripari termékek használhatók fel az egészségügy területén, gyógyszerként akár. Ezzel kapcsolatban is várunk egy bizottsági javaslatot, és a bizottsággal reméljük, hogy konstruktív vitát tudunk majd folytatni ebben a kérdésben. És végül az új európai erdőgazdálkodási javaslat, stratégia, a legutolsó elnökség során megszülettek azok a végkövetkeztetések, amelyek az új um, európai uh, erdőgazdálkodási stratégia alapjait festik le. Reméljük, hogy uh, ezt sikerült tető aláhozni még az elnökség vége előtt. Tisztelt elnök úr, kedves parlamenti képviselők, röviden um, a prioritásokról beszéltem, jó néhány olyan területről, amelyel a következő hónapok során foglalkoznunk kell a mezőgazdasági és halászati tanácson belül. Nagyon fontos az, hogy európai választások lesznek az elnökségünk alatt. Ez azt is mutatja, hogy ha jó eredményeket el akarunk elérni, akkor nagyon oda kell figyelnünk az időkorlátokra, és ugyanakkor az Európai Parlamenttel nagyon aktív együttműködésre számítunk, de természetesen mindezt a céljaink szolgálatába kell állítani, meg kell találni a megoldást azokra a nehéz és sokszor érzékeny témákra, amelyekkel foglalkozni kell. Köszönöm szépen, és most természetesen várom a kérdéseket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Akkor elkezdjük az eszmecserét. Felolvasom, hogy ki kértek szót. Dann Kollege Kumut Zakos, Christa Klaas, Danielis und Jill Evans. Habe ich jemand... Kihagytam valakit? Nem? Akkor azt javaslom, hogy ebben a sorrendben haladjunk előre. Dagmar Ruth Bérent. Köszönöm szépen, elnök úr! Miniszter úr, köszönöm a prezentációját. Két kérdésem van két különböző témához, amelyek a GMO-kra vonatkoznak, és a klónozásra. Mind a kettőt említette, és már néhány éve foglalkozunk az Európai Parlamentben ezzel a témával, tettünk egy javaslatot, itt azonban ez csődöt mondott, hiszen a tagállamok nem voltak hajlandók együttműködni a parlamenttel a klónozott állatok, származó termékekkel. A kérdésem, van az Európai Bizottságnak egy javaslata. Ez a javaslat eh, semmit sem tartalmaz arról, jelezzék, hogy klónozott állatokból készültek termékek megtiltja a klónozott állatok piacra juttatását, de ezt valószínűleg nem is tenné egy szereplő sem, mert nagyon drága a klónozott állatok piacra juttatása, a klónozott állatok létrehozása. Tehát itt klónozott állatokból származó termékekről van szó. Hogyha nem sikerül megtiltani az élelmiszerlánc számára az, hogy klónozott állatokból származó termékek jussanak piacra, akkor egyetért azzal, hogy legalább jelezzék, hogy klónozott állatokból származnak termékek? A második, harmadik generációs állatokra gondolok. A GMO tekintetében Soros elnök úr tudja, hogy ez egy nagyon érzékeny téma az Európai Unióban az Európai Parlament megszavazott egy állásfoglalást, melynek célja az, hogy a génmanipulált kukorica, ez a Pioneer 1507-es, nem követendő tovább. Szeretném öntől tudni, hogy eh, hogyan látja ezt a engedélyezési javaslatot, milyen álláspontja lesz a következő hónapokban, és fel van készülve arra, hogy a bizottság javaslatát megtárgyalja? Tudja, hogy az Európai Bíróság kijelentette, hogy az Európai Bizottság egy másik termék esetében a tagállamok részvételét nem korrekt módon követte figyelemmel, és itt a bizonyos keményítő tartalmú burgonya használatára vonatkozó tilalmat megszüntette, és az Európai Parlamentnek agályai vannak a kukorica tekintetében. személyesen úgy gondolom, hogy nem szabad több ilyen terméket engedélyezni, hiszen nem tudjuk garantálni a biztonságot. Számos gazdasági szereplő is így gondolja, tehát egy nagy gyártó is úgy véli, hogy az Egyesült Államokban terjeszti majd a génmanipula termékét, és hogy az európai-amerikai tárgyalások után Európában is terjesztheti a termékeit. De mi az Európai Unióban alkotunk jogszabályokat. Öntől szeretném megkérdezni, hogy az általam említett kukorica, az 1507-es annyira problémás, hogy szerintem nem kellene engedélyezni. Köszönöm. Komocutákos kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, Üdvözöljük itt az ENVI szakbizottságban amely a környezetvédelemmel, közegészségügyel és élelmiszerbiztonsággal egyaránt foglalkozik. A szakbizottság hatáskörei nagy mértékben befolyással vannak azzal a kérdéssel, amelyet szeretnék önnek feltenni, illetve szorosan kapcsolódnak ahhoz is, amit kollégám Roth Bérendasszony elmondott a klónozott állatokkal kapcsolatban illetve azon témákkal kapcsolatban, amelyek ehhez szorosan fűződnek. Nyilván szeretnénk az élelmiszerbiztonságot garantálni, illetve az közegészségügyet, ahogyan ezt a legtöbb európai politikus így gondolja. Azonban az elmúlt időszakban óriási botrányok alakultak ki az élelmiszer minőségével kapcsolatban, számos, ismétlődő botrány alakult ki, ezzel kapcsolatban a fogyasztó pedig bizonytalannak érzi magát, és ez nagyon súlyos kérdés, ami a mezőgazdasági termékeket, illetve az állattenyésztés termékeit egyaránt érintik. Ezért alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy teljes körűen tájékoztassuk a fogyasztókat az élelmiszer biztonságosságáról és minőségéről. Ez az polgártársaink számára nagyon nagy jelentőséggel bír. A kérdésem tehát a következő. Az elnökségben fontolgatják-e azt, hogy valamilyen módon támogassák a politikai szintű nyomásgyakorlás annak érdekében, hogy ebbe az irányba haladhassunk tovább. Tehát olyan témáról van szó, ami az összes európai polgárt egyaránt érinti és érdekli. Alapvető fontosságú pillanatához értünk az európai történelemnek. Nem sokára lezajlanak az európai parlamenti választások, és ez pedig különösen nagy kihatással lesz az élelmiszer biztonságára, illetve az állampolgárok azon jogára, hogy megbízható információt kapjanak az élelmiszerekről. Köszönöm, Krista Klász. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr, a program bemutatását. Arra gondoltam, hogy április 18-án az Európai Parlament elkezdi a kampányt, és ez természetesen az ön idejét is rövidíti, mármint a velünk eltöltött idejét. Mezőgazdasági és élelmiszerügyi miniszterként olyan feladatokkal foglalkozik, amelyért számos parlamenti szakbizottság felelős. A kapot említette először, és itt az Agribizottságnak lesz valószínűleg sok mondani valója, várunk a delegált jogi aktusokra. A zöldítés területén is van tennivalója. Hogyha zöldítésről beszélünk, akkor itt a vélemények nagyon eltérnek egymástól. Az én személyes véleletem az MB Bizottság tagjaként az, hogy a zöldítés nem jelent ugarosítást. Fentartható földhasználatot akarunk, meg akarjuk tartani a kultúrtájat, és ez az önök elnökségének egyik nagy feladata is. Egy olyan témáról szólnék, amit nem is említett. Itt is mezőgazdasági területek hasznosításáról van szó, amennyiben a mezőgazdaságban energiatermelőt látunk. Az Európai Parlamentben lezártuk a vitát a bioüzemanyag tekintetében a litván elnökség a kompromisszumos javaslatával pedig csődöt mondott a tanácsban decemberben. Most a görög soros elnökség foglalkozik a témával? Szeretnék rákérdezni, hogy a terveikben szerepel-e a bioüzemanyagok témája? És ha a bioüzemanyagokról beszélünk, van itt egy rész téma, ezek az allok tényezők tesz majd konkrét javaslatot ebben a tekintetben? A biomassa európai termelését akarjuk? Tehát, hogyha saját energiát szeretnénk termelni, akkor máshogy kell a közvetett földfelhasználásról gondolkodnunk. Tehát egy objektív tekintetet szeretnénk vetni erre. Tehát mit tesz a görög elnökség, vagy nem tesz semmit, és áthárítja ezt a következő soros elnökségre? szólt a növényszaporítási anyagokról. Itt is tárgyalásban állunk. Itt ismét a mezőgazdasági szakbizottság az illetékes. Tehát nem tudom, hogy mi annak az előnye, hogyha 12 rendeletet egybe sűrítünk össze. És hogy miért ennyire sürgős. Tehát miért ennyire sürgős ez a dolog? Tehát ebben a dologban is időt kellene hagynunk, hagyjuk szerintem, hogy az idő kicsit előre haladjon, tehát szerintem nem kell ilyen gyorsan előre haladni. Sok sikert kívánok a soros elnökség alatt, hiszen ez Európa számára is siker. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Krista Klász, Piros Tanélis kapszó. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Üdvözlöm itt a szakbizottságban, és azt kívánom, hogy konstruktív legyen az elnökség, illetve dinamikus. és hatékony is e célkitűzések megvalósításában, amelyek mindannyiunkat érintenek itt Európában. Ahogyan jól tudják, mi sokan itt Európában úgy gondoljuk, hogy a kap nagy reformja, illetve annak kizöldítése kicsit hiányos, elégtelen maradt az ambícióit, illetve hatókörét illetően szemben azzal, amit az elején javasoltak. Szeretném tudni, hogy ezekben a témákban mi az álláspontja. Szeretném tudni, hogy mit kíván tenni a görög elnökség a végrehajtási jogi aktusok tekintetében, amit nagyon fontos kérdésnek tartok. Szeretném tudni hogy hogyan fogják kihasználni lehető legnagyobb mértékben ezeket a lehetőségeket, hogy biztosítsák a termelést, ugyanakkor viszont védjék a környezetet. Hogyan fogják kihasználni azt az eszközt, amelyet a gazdáknak nyújtott támogatási mechanizmus jelent, főként a fiataloknak, annak érdekében, hogy így biztosítsuk a tudás átadását, illetve az innovációt a szolgáltatás nyújtás terén. illetve a képzés terén, amelyet egyébként nagyon hiányolunk sok országban. Tudjuk, hogy sok meglehetősen idős gazda él Európa szerte, ezért generációításra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Jill Evans következik. Thank you. Um... Köszönöm szépen, köszönöm miniszter úr ezt a nagyon átfogó előadást. Azt is észleltem, hogy az egyik üzenete az volt, hogy szorosabban kell együttműködnünk a fogyasztókkal. Én Tudom, hogy az elmúlt néhány hónapban két olyan kérdés merült fel, amelyekkel kapcsolatban a választóim megkerestek. Ez egyik a vetőmag kérdése, a másik pedig a GMO kérdése. A GMO-kra szeretnék most áttérni, ugyanis ahogyan múlt csütörtökön is hallhattuk, az Európai Parlament jelentős többséggel megszavazott egy olyan állásfoglalást, amelyet frakciónk a zöldek terjesztettek be. Így módon ugyanis nem akarjuk engedélyezni, tehát meg akarjuk tiltani a 157-es számú kukorica engedélyezését. A bíróság úgy nyilatkozott, egy vonatkozó ügyel kapcsolatban, hogy a bizottság nem járt el gondosan, ugyanis a szabályozó hatósággal nem konzultált az első forduló után. És nagyon világos ebből az esetből az is, hogy mivel a javaslatot a szabályozói bizottság döntése után történt, vissza kellett azt küldeni a tanácsnak. Nem akarjuk, hogy megint ez történjen, de úgy tűnik, hogy az elnökség a következő ECOFIN tanácson ezt A pontban kezelte. Szeretném kérdezni, hogy a görög elnökség mikor fogja megkérni a bizottságot, hogy ezt a javaslatot visszaküldjék a szabályozó bizottsághoz. Szerintem a mezőgazdasági tanácsnak kellene ezzel foglalkoznia, teljes körű vitát tartani, és várakozva tekintünk Görögországra, annak érdekében, hogy megvédjék a génmódosított termékektől mentes mezőgazdaságot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pilar Ayuso, Karl-Heinz Florence. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm, hogy elmagyarázta nekünk az országok teljes elnökségi programját, ami nagyon sűrű egyébként, és ezt kívánom önöknek, hogy kitűnő hat hónapot töltsenek az elnökségben. Ön miniszter, mezőgazdasági miniszter és élelmiszerbiztonsági miniszter is egyaránt. Úgy hiszem, hogy nagyon átfogó elképzelése lehet ezekről a problémákról. Az élelmiszerbiztonság Európában rendkívüli minőségű, olyan jogszabályaink vannak, amelyek nagyon ambiciózusak, és véleményem szerint ez a legjobb jogszabályrendszer a világon, amelyel megakadályozhatjuk az élelmiszerekhez kapcsolódó problémákat, Azonban a csalásokat és a bűncselekményeket nem tudjuk megakadályozni, sem megelőzni. De én azt szerettem volna öntől kérdezni, illetve több kérdést szerettem volna feltenni, például az élelmiszerbiztonság területén jogszabályaink nagyon szigorúak, nagyon sok gazda panaszkodik, hogy egy olyan problémával kell szembenézniük, és ezt ön nagyon jól fogja érteni, mert déli országból jött. Itt a rovarok ugyanis nagyon gyorsan szaporodnak, szemben más északi országokkal, és a jogszabály pedig nagyon szigorú, számos rovarírtót betiltottak, és hazámban a gazdák ezt nagyon rossz szemmel nézik, szeretném tudni, hogy tudja-e, hogy a gazdáknak mi volt erre a reakciója. Ezen kívül pedig nagyon magas költségek terhelik a gazdákat az élelmiszerbiztonsági jogszabályok miatt, de ez, erre, ezekre a szabályokra büszkék lehetünk. A hússal kapcsolatban Strasbourgban a múlt héten hagytunk jóvá egy állásfoglalást, és szeretném tudni a véleményét arról, hogy van egy jogszabály, amely a hozzávalóként felhasznált hústerméket te, hústermék címkézését kötelezővé teszi, annak érdekében, hogy például lóhús ne lehessen felhasználni. Nagyon bonyolult szabályozás vonatkozik erre egyébként. Ugyanazt szeretném elismételni, amit a Szankó igazgatója elmondott, és tudni az ön véleményét. Tehát a feldolgozott termékekben felhasznált húsokra kérdeznék rá. Aztán pedig ott van a növényegészségügyel kapcsolatos téma. Ez nagyon nehéz kérdéskör, és valószínűleg ez már a következő ciklusra marad. Ugyanis ezt a vitát összekeverték más szabályozásokkal, például a GMO-k, a biotermékek, illetve az egyes fajták védelmere vonatkozó szabályozások is szerepet játszanak. De itt elsősorban a kisgazdák az érintettek. Ezzel kapcsolatban tudni szeretném a véleményét, hogyan lehetne meghatározni, hogy ki a kisgazda, ki az a gazda, aki hagyományos fajtákkal kereskedik a helyi piacon, és egyáltalán mi a vetőmagpiac. Hogyha ezeket a kérdéseket meg tudjuk oldani, nagyon sok problémát elkerülünk, ugyanis nagyon sok vetőmaggal kereskedő multinacionális vállalat van, de azon de a vállalatok, a vetőmagot árusító vállalatok 80%-a kisvállalkozás, és hogyha engedélyezzük, hogy legyen egy olyan gyenge jogszabály, amely nem szabályoz bizonyos vállalatokat. Egy párhuzamos piacot hozunk létre, amelyet nem fognak ellenőrizni. Egyetértek, hogy a kistermelőkkel, kistermelőket kelljen támogatni, azonban el kell kerülni, hogy ez megnyisson egy párhuzamos piacot. Karl Heinz Florenz a következő. Köszönöm, miniszter úr. Nem tudom, hogy hall-e. Igen. Szeretnék gratulálni a soros elnökséghez. Nagyon örülök, hogy átvették a soros elnökséget. Nem lesz egyszerű, de azt gondolom, hogy tudja. Minden megteszünk, hogy támogassunk, ez biztos. Egy nagyon unalmas kérdés fog feltenni, az összes miniszternek fölteszem 20 éve. Az európai téren már nagyon sok jogszabály van, és nagyon sokat nem ültettek át. Azt hiszem, hogy ha felsorolnám őket, akkor régen túllépném a ciklost. Itt igazából arról van szó, hogy a tagállamok átültessék az európai jogszabályokat. Nem kell mindig a legmagasabb szabvány, norma, de legyen egységes. Én is termelő vagyok, tudom, hogy a növényvédelem más Észak-Németországban, Hollandiában, ott kiismerem magamat. De milyen elképzelése van? Szervezhetünk valamilyen megbeszélést? Most végül, de nem utolsó sorban, Cigalasz kolléga. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy nagyon sok fontos kérdést felvetettek már a kollégák. És azt hiszem, hogy itt vannak egészen sürgős ügyek is az említettek között. A görög elnökség alatt nem szabad, hogy megnyitjuk az ajtót a GMO-k előtt, mint ahogy az megtörtént az elmúlt években. Aztán itt van a méz témája, a méz fogyasztók, illetve termelők. A parlament szavazott egy olyan anyagról, amely a mézben lévő alkotó anyagok különböző arányáról szólt. Ez egy fontos kérdés, főként akkor, hogyha az Egyesült Államokkal folytatott párbeszédünk kontextusába helyezzük. Szeretném ezzel kapcsolatban látni, hogy hogyan is gondolkodik a soros görög elnökség. Aztán itt van a klónozott termékek, klónozott állatok témája. Ezzel kapcsolatban van-e stratégiájuk? Tudjuk, hogy az Európai Unióra hatalmas nyomás nehezedik az USA részéről, mi szerint nem szabad ezeknek a termékeknek az eredetét feltüntetni, vagy ne kelljen feltüntetni. Fontos lenne tehát azt ö, látni, hogy a nikotinos termékekkel kapcsolatos tiltó listájuk hogyan is néz ki. Nem tudom, hogy egyáltalán látják-e, hogy hogyan néz ki ez a helyzet most a tanácsban. Vannak-e, vagy tud-e szolgálni ezzel kapcsolatban részletekkel? Köszönöm. Most pedig ismét átadom a miniszter úrnak a szót. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a kérdésekért. Akkor elkezdem a általánosabb témákkal, tehát például, hogy a termelés kérdés, a közös agrárpolitika, utána pedig szeretnék átmenni a konkrétabb témákra, tehát például a GMO termékekre, a mézre, és így tovább. Tehát akkor elkezdem. Szerintem minnyáján tudjuk, hogy Európa és a saját kis hazám is nagyon rétű természeti adottságokkal rendelkezik, és nagyon sok különféle minőségi termékeket termelünk. Beszélhetünk a görög mezőgazdaságról, de Például a mezőgazdaság teljesen más a szigeteken, mint a kontinensi részen Görögországba, a hegyekben, vagy teljesen más megint Tesszália területein. Tehát nagyon sokrétű mezőgazdaságunk van. Ez pedig az összes európai országra vonatkozik. Tehát a mezőgazdaság nagyon sokszínű, sokrétű az európai országokban. Nagyon sokféle földrajzi adottság található meg Európában. Ez pedig mindenképpen Európa előnye. Európában vannak olyan politikusok, akik védik ezt a sokrétűséget, ezt a diverzitást. Beszéltünk a származási hely jelöléséről, beszéltünk a címkékről, beszéltünk a biotermékekről, és még olyan javaslatokat is hallottunk, hogy más dolgot is jelölni kellene. Tehát Beszéltünk például arról, hogy jelöljük, hogyha a szigetvilágból származik egy termék. A politikánkkal szeretnénk a diverzitást támogatni, hogy őrizze meg Európa azt a sokszínűséget a mezőgazdaság tekintetében is. Ugyanabban az irányban dolgozunk. És a nem hivatalos miniszteri ülésen szó is volt erről és ezt eh, pedig eh, májusban eh, tartjuk majd. És a májusi nem hivatalos ülésen pedig szeretnénk megtárgyalni, hogy milyen stratégiai előnyeink vannak a termékek diverzitásából. Hiszen nagyon sok rétű termékekkel rendelkezünk Európában, és kár lenne ezt kihagyni, hogy ne teremtsünk Európának valamilyen stratégiai előnyt, hiszen ez egy óriási versenyelőnyt is jelent majd. Most akkor áttérek a kapra. Danielis úr kérdezett rá. Ezek a közös vonások, amelyekről beszéltem, megmutatják majd, hogy ezáltal nagyon sok pénz jut a mezőgazdaság támogatására Európában. A mezőgazdasági termelést támogatjuk, és prioritás például a zöldítés, amelyről szóltak a képviselők. Tehát nagyon fontos az, amit Klász asszony is mondott, hogy zöldíteni kell, de nem ugarosítani. Támogatnunk kell a fiatal termelőket. Garantálnunk kell, hogy legyenek a mezőgazdaság területén is dolgozók, hiszen a korosodás nagyon jellemző a mezőgazdaságra, és pedig földrajzi adottságtól függetlenül. A mezőgazdaságban eh, a kapból eh, jelentős rész a fiatal termelőknek jut, hiszen ha nem dolgozik senki a mezőgazdaságban, akkor elfelejthetjük ezt az ágazatot. Nagyon fontos az, hogy kevesebb eh, energiát, kevesebb műtrágyát használjunk fel a mezőgazdaságban. Ez rendben van, csökkenthetjük, azonban a mezőgazdák számát, a termelők számát nem csökkenthetjük, mert előbb-utóbb véget ér, és nincs, aki termeljen. Más kihívásokról is szó volt. A közös agrárpolitika számos problémával jár, ezt mindnyáján tudjuk. De nagyon fontos az, hogy a fogyasztók szempontjait jobban figyelembe vegyük, hogy eh, elérjük azt, hogy jobb élelmiszert kaphassanak a fogyasztók. Ez a Horizont programban is benne van. Fel kell készülnünk eh, a klímaváltozás további kihatásaira is. Mindenképpen csökkentenünk kell a klímaváltozás hatásait, és a mezőgazdaságnak is válaszokat kell találni arra, hogy hogyan csökkentheti a klímaváltozáshoz való hozzájárulását. Görög agrárminiszterként szeretném elmondani, hogy ez a dolog minnyáján, minnyájunkat foglalkoztat. Tehát a klímaváltozás itt van, jelen van. Például új növények is bekerültek az országainkban, például Görögországban is délről új növényfajták kerültek be, és új növénybetegségeket hoztak magukkal. Erre a válasz a fenntartható mezőgazdaság. Szükség van a kutatásra, a fejlesztésre, az új technológiára támogatjuk, nagyra tartjuk a diverzitást. Vissza kell térnünk a sok színűségre, hiszen ez egy gazdagság, ez egy kincs, amit a jövőben felhasználhatunk. Minden eszközt felhasználunk, a kutatást, az oktatást, hogy ezt megőrizzük. Tehát tanácsadó szerveket kell továbbfejlesztenünk, amelyek tanácsot adnak a gazdáknak, új európai eszközökre is szükség, szükségünk van. Szükségünk van erre. Nagyon fontos az, hogy az összes érdekcsoportot összehozzuk. És a mezőgazdaság részvevőitől egészen a fogyasztóig össze kell hozni az összes érintettet, hogy informáljuk az embereket. A kap zöldítési programja a források 30%-át úgy kell felhasználni, hogy a környezetbarát tevékenységekre jusson. Ez egy politikai döntés. Konkrétan azt jelenti, hogy az Európai Unió szervei hallották a társadalom kiáltását, hogy mi legyen a következő generációkkal, hogyha a jólétünkről van szó. Gondolnunk kell az eljövendő generációkra is. Az eljövendő generációknak is szüksége van a vízre és a földre. A kap intézkedéseiről nagyon sokat beszélünk, olyan intézkedésekről beszélünk, amelyek ezeket az előbb említett célokat szolgálják. Például halljuk a kap tekintetében, hogy ugyanazt a terméket nem lehet állandóan azon a területen termelni, mert az tönkreteszi a földet. A vetésforgó erre a válasz. Mindenki tudja, hogy a vetésforgó alkalmazása hasznos a földnek. És nagyon fontos az is, hogy évelő növényeket termeljünk, hiszen az jó dolog, hogyha például egy bizonyos évig, mondjuk tíz évig termeljük azokat a növényeket, amelyek évelők. Azonban azt is szeretném elmondani, hogy erre a célra igazából csak 2%-kal nőnek a források, de szeretnék mindenképpen garantálni, hogy fehérje növények nagyobb mennyiségben nőjenek Európában. Fontos, tehát például a bab, illetve az egyéb hüvelyesek termelése nagyon fontos. És ez nagyon jó például a környezetvédelmi szempontokból is, hiszen nincsen jobb módja annak, hogy csökkentsük a költségeket, csökkentsük a vegyi úton előállított műtrágya mennyiségét. Tehát hogyha mezőgazdasági termelése bizonyos növények termelésével elősegíthetjük az lyuk megszűnését, illetve csökkenését, is, ezt nagyon jól tudjuk. Akkor áttérek a többi kérdése. Itt volt egy kérdés a bióról, a biotermelőkről, a biovállalatokról. A kapon keresztül szeretnénk segíteni ezeknek az embereknek, elsősorban azért, hogy a bürokratikus módszereket egyszerűsítsük a kapban megvan ennek a lehetősége. A kapban vannak olyan pontok, amelyek például a mérettől függenek. Tehát a támogatások néha a mérettől függenek. Nagyon fontos az, hogy a kis termelők minél kevesebb bürokráciával találkozzanak. Akkor a short supply chain, a rövid ellátó lánc kérdése is nagyon fontos nagyon fontos a kistermelőknek eh, elsősorban, hogy eh, közvetlenül a termelőtől piacra jussanak a termékek, hogy ne legyen nagyon hosszú a szolgáltatási lánc, hiszen így eh, a kis gazdákat és családjukat védjük, hiszen ők az európai mezőgazdaság gerince. Akkor sok szó esett még más releváns témákról is. Tehát itt szóltunk már a diverzitásról. A diverzitás tekintetében szeretném még egyszer megismételni, hogyha a dolog egyszerűsödik, akkor sokkal egyszerűbb a gazdáknak is. És mindenképpen a kisgazdákat kell szem előtt tartanunk. A diverzitás irányába indulunk el, és ebbe az irányba kell tovább haladnunk. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy horizontális reformokat teszünk, ez pedig azt jelenti, hogy minden tagállamnak megvannak a saját nehézségei. Példákat is említhetnénk a különféle országokból. Tehát itt van például a közös halászati politika. Nagyon egyszerű, hogyha egy ország csak egy bizonyos halfajt fog ki. Ez sokkal egyszerűbb így megoldani, mint hogyha több fajta halat fognak. Tehát nagyon nehéz például az én országom helyzete a halászati politikában, hiszen az én hazámban körülbelül 30 halfajot halásznak a különféle tengereken. És 150 kikötő van Görögországban, egy ilyen helyzetben sokkal nehezebb a helyzet, mint egy olyan országban, ahol egy halfajtát fognak, vagy kettőt, és kevés a kikötő. Így például 100 euróba kerülhet egy kiló hal, mert igazából a halászat költsége sokkal magasabbak, mint a bevételei. Éppen ezért mindenképpen szükséges a közös halászati politika reformja is. Most akkor szeretnék áttérni néhány konkrét kérdésre. A klónozás úgy látszik mindenkit aggaszt. Utaltam már a vita elején erre a kérdésre. Itt december 19-én a bizottságban szó esett már erről. A tanácsban még nem indultak be az ilyen irányú tárgyalások, azonban jönnek. Más szóval most erről nem tudok túl sokat mondani a tárgyalásról, hiszen majd ha megindulnak a tárgyalások, többet mutat, mondhatok majd. Viszont a tanács mindenképpen szeretne ezekkel a dolgokkal foglalkozni, amikor több információnk, több adatunk van. És uh, akkor majd később a mm, konkrét határidőkről is beszélhetünk. Menjünk most át a GMO. Ez egy nagyon lényeges dolog, nagyon foglalkoztatja az európai közvéleményt, 2010 óta nem engedélyezett eh, egy új növényfaj behozatala sem, amely génmódosítással készült. És a flóra burgonyára ez ugyanúgy vonatkozik. A flóra burgonya behozatalát is megtiltották, és pedig a múlt év december 13-án. Az eh, egyetlen GMO termék a Monsanto kukoricája, amelyet Európába be lehet hozni. És már évek óta zajlik a vita erről a Monsanto kukoricáról is, ahogy ezt önök ugyanolyan jól tudják, mint én. Tehát az az 1507-es kukorica, ez egy különleges eset. A bizottság döntése amely a bírósági határozat után született, arra ösztönzi a soros elnökséget, hogy eszmecserét folytasson erről. Technikai szinten zajlik most az eszmecsere a koreperben, és a koreper fog dönteni. És akkor utána pedig az a dolog, hogy a tagállamok véleményét hogyan veszük figyelembe. Nagyon összetett módszerről van szó, hiszen a tanácsban nem térhetünk el a meglévő szabályoktól. Tehát az utolsó pontig be kell tartani a szabályokat. Akkor pedig végezetül... Nézzük eh, a biztonságosabb termékeket, állati, növényi termékeket. Itt eh, most ezt nagyon átfogóan szeretném megválaszolni. Tehát a biztonságosabb állati és növényi termékek, ez a téma főleg a, a növényekre vonatkozik. Görögországban szorosan együttműködünk majd az Európai Parlamenttel, hogy legyen egy megfelelő megállapodás. Azonban nagyon jól tudjuk, hogy a parlamenti képviselőknek gondot okoz, de a többi politikusnak is. Tehát nagy kihívások vannak itt. A tanács mindenképpen megvizsgálja ezt a kérdést, megvizsgálja az új fajok esetleges problémáinak következményeit, és a lényeg az, hogy egyszerűsítsük itt a technikai eljárásokat, hogy rendre frissítsük ezeket az eljárásokat. Ez pedig évekig eltartat, rengeteg munkát követel minden érintettől hogy egyszerű és közérthető szabályok legyenek a biztonság tekintetében. Itt delegált jogi aktusok is vannak, végrehajtási rendelkezések. Nagyon fontos ez a téma, a biztonság kérdése, és mindenképpen megfelelő idő, időre van szükség. Mi mindent megteszünk az elnökségünk alatt. De most nem akarok több szót szaporítani, hanem megköszönöm figyelmüket. Mr. Via. Miniszter úr? Hát elég sok anyaga van az elkövetkezendő hónapokban, amiről majd tárgyal itt az ENVI, a Környezetvédelmi Bizottság van, ez a legnagyobb szakbizottság a parlamentben nagyon sok témánk is van, ebből kifolyólag, és hogyha nem sikerül, akkor megszakad a folyamatosság, ami bosszantana mindenkit, ezt pedig nem akarjuk. Tehát nem akarunk a következő ciklusban mindent újra kezdeni. Sok sikert kívánok önnek az elkövetkezendő hónapokra, sok kitartás, hiszen maratoni futásra készül. Egy picit rövidebb, mint a maratoni futás, de kevesebb ideje van, hogy lefussa és csak áprilisig dolgozunk, utána jönnek a választások. Az elnökségének sok sikert kívánok. Az előbb ugyanezt kívántam a egészségügyminiszternek is. Örülök, hogy Görögország a soros elnök, örülök, hogy megint felfelé halad Görögország. Tudom, hogy eh, rengeteg nehézségük volt, van. Én Görögországot privát is nagyon szeretem, nagyon szeretek ott nyaralni. A legrégibb demokrácia. Sok erőt kívánok, és minden jót az elnökség alatt.